Varmt välkomna och vi återupptar... Szeretettel üdvözlöm a kollégákat, jó reggelt kívánok! Folytatjuk a munkát. Ma lesznek a szavazások, utána pedig egy eszmeserét folytatunk. A bizottság alelnökével, Vivian Redding asszonyjal. És még egy további téma is szerepel a napirenden. Nézzük az első napirendi pontunkat a hetedik kutatási keretprogram félidős felülvizsgálata. Itt azonnal rátérünk a szavazásra. Så vi börjar omröstningen när det handlar om ärendet halvtidsöversikt. Kezdjük tehát. Hetedik keretprogram félidős felülvizsgálata. So we vote on block from amendments number four to... Tehát blokkosan szavazunk a 4-es, 6-os, 7-es, 1-es, 2-es és 3-as módosítóról. Ki támogatja őket? Ki van ellenük? Tartózkodás. Elfogadtuk őket. És külön szavazunk az 5-ös módosítóról mellette, ellene, tartózkodás. Ezt is elfogadtuk. Köszönöm Thompson asszonynak a módosítók megfogalmazását. Következő napirendi pontunk a 12-es, ez is szavazás lesz. Az EU fejlesztés politikájának hathatósabbá tétele címmel. Közvetlenül szavazunk. Hármas módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes mellette, ellenőrizzük az előzőt? Jó, ellenőrizzük. Szavazógéppel kérem szavazzanak. Ja nem, javítják az elnököt. A hármasról újra szavazunk. Megnyitom a szavazást. It's closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Még egy nem szavazat is van, mert nem volt ideje szavazni a kolléganőnek. Matera asszony, sajnálom, elnézést kérek, nem hoztam el a szavazókártyámat az asszisztensem elszaladt érte, de kérem, hogy számoljanak még egy nem szavazatot hozzá a leadott szavazatokhoz. Nem halljuk az elnököt, de úgy tűnik, hogy a négyesről szavaztat, elnöknek nincs bekapcsolva a mikrofonja. Most már halljuk, mellette, ellene, tartózkodás, ezt is ellenőrizni kell. Négyes módosító, kérem szavazzanak. Megnyitottam a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Ötös, kettes és egyes módosító, együtt szavazunk róluk, mellettük, ellenük, tartózkodás, elfogadtuk őket. Köszönöm szépen. Most pedig rátérünk. Nem, először Járóka asszonynak adom meg a szót, illetve az elnökségi posztot átadom neki. morning, ladies and gentlemen. Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Nagy öröm számomra, hogy most elnökasszony jelentését én szavaztathatom meg. Elég hosszú a szavazó lista, remélem mégis gyorsan át tudunk rajta szaladni. Megadom elnökasszonynak a szót, most mint jelentéstevőnek, hogy vezesse be a témát. Köszönöm szépen! Rövid leszek, kollégák. Köszönöm valamennyi kollégának a bizottságban. Az együttműködés nagyon lelkesen dolgoztak a kollégák, és mindenki keményen dolgozott annak érdekében, hogy jó legyen a szöveg. Én pedig megpróbáltam mindenkinek a véleményét és a legfontosabb kérdéseket koncentráltan megjelentetni, hogy ne legyen túl hosszú a jelentés, hogy lehetőleg konkrét maradjam. Nagyon sok módosító született, ezek közül sokat be is tudtam fogadni, amelyek javították a szöveget. Most azt remélem, hogy a szavazás után világos egyértelmű jó jelentés születik majd meg, és egyértelműen leszögezi majd, hogy bizottságban mit gondol a nőkkel ellen elkövetett erőszakról. Remélem azt is, hogy végeredményben a jelentés konkrét lesz, marad, és nem válik túl hosszúvá, mert annak úgy sincs értelme. a mi érdekünk, hogy konkrétak maradjunk. Én jó magam is lemondtam arról, hogy néhány saját javaslatomat szerepeltessem a szövegben, éppen ezen közös cél érdekében, hogy egyértelműbb legyen a szöveg. Köszönöm, hogy a bizottság tagjai támogatták a munkámat, és a sok módosító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 Jó, ellenőrizzük. The vote is open. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Okay, 32 voted. Elutasítottuk 18-13 arányban. És egy tartózkodással. 58-as mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. 60-as, mondja az elnök, mellette ellene, többen mondják, hogy erről akkor nem kell szavazni, valóban. Igen, tehát erről nem kell szavaznunk. Még egyszer szavaztad 60-asról mellette, ellene tartózkodás, elutasítva. 59-es mellette, ellene tartózkodás, elutasítva. 61-es mellette, ellene, ezt ellenőrizni kell. A 61-esről kérem, hogy géppel is szavazzanak. Megnyitottam a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 21-1 arányban. 62-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrzést kérnek a kollégák. 62-esről szavazzunk ismét. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. It is rejected with three votes. Elutasítottuk három szavazat különbséggel. 63-as mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 68-as mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 64-es mellette, elnézést, erről nem kell szavazni, 67-es mellette, ellene tartózkodás, elutas. 69-es erről kell szavaznunk, igen, 69-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 65-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 70-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, de ellenőrzéssel még jobb lesz. 70-es újra szavazunk, lezárom a szavazást. Elutasítottuk valóban. 73-as mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. 72-es mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk 74-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 75-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 71-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 76-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 77-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 80-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, úgy tűnik, de ellenőrizzük. 80-as. Még egyszer, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 79-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 81-es mellett 81-esről nem kell szavaznunk, mégis csak, mégsem. 81-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, nézzük meg. 81-esről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A 78-as kiesik, és a 83-as jön talán. es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 83-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 84-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 85-ös mellette ellene tartózkodás elfogadott. Medment Jó rendben ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egy szavazattal utasítottam el. 90-es mellette ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 87-es, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, de most a 90-est ellenőrizzük. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 18-15 arányban. Elnézést tévedtem. A nemet nyomtam meg, de mellette akartam szavazni, úgyhogy mellette szavazok. Akkor 17-16 arányban utasítottuk el. Figerédo asszony. Igen, én is azt hiszem, hogy összekeveredtem. Azt hittem, hogy más számról szavazunk, úgyhogy én is ugyanígy jártam el, attól tartok. Úgyhogy kérem, ismételjük meg a szavazást, ha lehet. Oké, itt to Okay, it was then uh, rejected 17 to 18. We take a, a... 17-18 arányban, tehát akkor elutasítottuk, figyelembe vesszük az ön szavazatát is. Jó, szavazzunk akkor újra. 90-esről szavazunk. Megnyitom a szavazást. 90-es tehát a 90-esről szavazunk. Okay, amendment 90 open, closed. Megnyitom a szavazást, és le is zárom. 17-16, pontosan, ahogy ön is említette. And then 86 also, yes. and 89, 88. A Medment 89. Amendment 89 is the next one. Yes. A következő, amiről szavazunk a 89-es, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Következik Kilencvenegyes. 91-es mellette ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 94-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 92-es e, okafogyott, úgyhogy a 93-as jön mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 95-ös. Ellenőrizzük a 93-ast, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítottuk. 12-21 arányban. 96-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 98-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 99-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 97-es mellette, 97 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Százas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 101-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 103-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Ellenőrizzük a 103-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 15-17 arányban elutasítottuk. 104-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 100. 140-es második része okafogyott, 140-es harmadik része mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 140-es negyedik rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 106-ost visszavonták, 114-es a következő, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, de ellenőrizzük. 114-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 32-en szavaztak, 19 igennel, 13 nemmel elfogadtuk. A következő nyelvi, erről nem szavazunk, 108-as a következő, Száztizenkettes mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 113-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ellenőrizzük? Jó, rendben. Megnyitom a szavazást a 113-asról. ...113-asról szavazunk, lezárom a szavazást, elfogadtuk. this one, okay. 115 falls, 116 falls. All of them. 117 will be voted later. okay, 117 will be voted later, so we are... A 117-esről később szavazunk. A 120-as a következő Hannibal asszonyféle mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 121-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 126-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 127-es mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 127-esről, lezárom a szavazást, elutasítottuk. 14 igennel, 18 nemmel. 123-as és 125-ös azonosok. Egy, együtt szavazunk, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 124 in favor. 124-es igen, Nálki szavaz, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. De ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 124-esről. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 15-17 arányban. 128-as részenként szavazunk. Az első rész mellett ki van, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellett ki van, ellene, ki tartózkodik, elutasítottuk. 129-es mellette, ellene, tartózkodás. Úgy tűnik, hogy elfogadtuk, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A 134-es mellett ki van, ellene, kitartózkodik, elutasítottuk. 135-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 136-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Jó, ellenőrizzük, tehát a 136-ost ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 15-16 arányban elutasítottuk. 137-es mellette ellene tartózkodás mellette, tehát a 137-es mellett ki van, ellene tartózkodás, elutasítottuk. 138-as mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. 142 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 143 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 145 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 147-es mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. 147-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 13-19 arányban elutasítottuk. Száznegyvenkilenc mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 151 mellette, ellene, tartózkodás, Na jó, nézzük még egyszer, nem elektronikusan. 151-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 152 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 153 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 155-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, illetve elfogadtuk. De ellenőrizzük. Don't, don't worry at all, it's perfect. Okay, 31 voted, the vote is closed. Lezárom a szavazást. 26 igennel és 5 nemmel. Yes, yes, you. <laughs> Okay, so it's rejected. It's adopted. Hmm? It's adopted, sorry. Elfogadtuk. Százötvenhat mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 154 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 157 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 158 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 160 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, mert a szocialisták nem tették föl kezüket. 160-as. Lezárom a szavazást. Jó, tehát elfogadtuk a következő, a 168-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 168-asról. Lezárom a szavazást. 15 igennel, 16 nemmel elutasítottuk. 170-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 161-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 163 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 162 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 164 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 165 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 166 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 166-ost, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítottuk. 167 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 169 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 171 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 176 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 177 mellette, 175-ről szavazunk mellette, 175 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. 175-ös, megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást. Elutasítottuk három szavazattal. 177-es okafogyottá vált. ...178 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 179-es okafogyott, vagy ellenőrizni szeretnék? Jó, akkor a 178-ast ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 16-16 arányban elutasítottuk. Akkor a következő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 182 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 183-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 183-asra megnyitom a szavazást, ellenőrizzük elektronikusan. The vote is closed. Lezárom a szavazást, elfogadtuk a módosítót, 22-9 ellenében egy tartózkodással, 185-ös mellette, ellene, tartózkodás elvetve, 186-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 9-es módosító, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A kilencest ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, elektronikusan szavazunk, lezárom a szavazást. Majdnem, de még ketten szavaznak, most zárom le. Elvetve. 8-as mellette. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva.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 12-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tizennyolcas a következő mellette ellene tartózkodás elutasítva. A 18-ast elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 21. módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva 26-os mellette ellene tartózkodás elutasítva 22-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. We vote on it. Yes. Amendment 24 in favor. 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 27-es azonos tartalmú volt. Nézzük a 23-as módosított mellette ellene tartózkodás elutasítva. 28. módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 30-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 30-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom most a szavazást, és elutasítottuk a módosító indítványt. 31-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 36-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 35-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 34-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. De azért ellenőrizzük, elektronikusan 34-es. Megnyitom a szavazást. Szavazott-e mindenki? Igen. Lezárom a szavazást. 15 mellette, 16 ellene, elutasítva. Egy tartózkodással, 33-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 37-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Harmincnyolcasról szavazunk, mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan. A 38-asnál tartunk, tehát megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. és elfogadtuk a 38-ast. 39. módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, 40. mellette ellene tartózkodás elfogadva. D. Preambulum bekezdés 41-es módosító, részenként szavazunk első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodás. Úgy érzem, hogy a másodikat ellenőrizni kell elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a második részt is. 42-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 43-as mellette ellene tartózkodás. Negyvennégyes mellette ellene tartózkodás elfogadva, 40 Ellenőrizzük? Senki nem kérte ezek szerint az ellenőrzést. A 46-os az oka fogyottá vált, 45-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Úgy tűnik, de azért ellenőrizzük elektronikusan a 45. módosítót. Lezárom a szavazást. 15 mellette, 14 ellene elfogadtuk tehát. 47 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 48-as. Mellette most tehát a 48-asnál tartunk. Erről szavazunk. A 48-as mellette ellene tartózkodás elutasítva 49 kiesett, 50-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 51-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 52 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 53 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Az 53-ast ellenőrizzük, megnyitom az elektronikus szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, és elfogadtuk. 54 mellette ellene tartózkodás elutasítva ellenőrizzük elektronikusan, hiszen nem láttam elég kezet a levegőben, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást az 54-esről, és elutasítottuk egy szavazattal. 55-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 56-os mellette ellene tartózkodás úgy gondolom, hogy elfogadtuk, de azért ellenőrizzük elektronikusan. Remélem, hogy ez az utolsó elektronikus szavazás. Az 56-ról, tehát megnyitom a szavazást. Most pedig lezárom. Mindenki szavazott. Elfogadtuk 18 igen szavazattal, 11 ellenében tartózkodás nélkül. Most nézzük a bevezető rendelkezéseket. Első elfogadtuk, második módosító, mellette ellene tartózkodás elutasítva, harmadik módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva, ötös kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. A negyedik módosító a következő mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. Úgy látom, hogy egyesek lemaradtak negyedik módosítóról szavazunk, megnyitom a szavazást. One more person to vote. Okay, doesn't want to, so it's closed. It's rejected because it's equals, okay. Elutasítottuk, ötös módosító, szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Hatos, mellette, ellene tartózkodás elfogadva, hetes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk ezt is, és az egész jelentésről szavazunk elektronikusan, megnyitom a szavazást a Svensson jelentésről. The vote is two more people, one. Ketten szavazzanak még, kérem, és akkor lezárjuk a szavazást. És az eredmény 27 igen szavazat, ellenszavazat nélkül elfogadtuk a jelentést. Gratulálok a jelentéstevőnek, és köszönöm mindenkinek a szíves türelmet. Just information. We've... Csak tájékoztatnám önöket, hogy nem sokára megkezdődik az ülés ismét, de még Reding asszonyra várunk, úgyhogy még néhány percig kérném a türelmüket. Mrs. Sinclair. Kihasználhatnám-e az alkalmat, amíg várunk Reding asszonyra? Múlt héten volt a Nemzetközi Nőnap, és volt egy munkareggeli Barozó úrral és Reding asszonyjal, és szeretném feltenni a kérdést, hiszen Svensson asszony ön is hisz az egyenlőségben. Én miért nem vehettem részt ezen az ülésen? Tudom a hivatalos választ, de hogyan hívhatja valaki demokratának magát, amikor én jó magam 5 millió embert képviselek? Vannak itt olyanok, akiknek még az országuk sincs ekkora, és nem vehetek részt a koordinátorok ülésén, tehát nem használhatom ki a szavazati jogaimat. Hogyan hívhatják magukat demokratának, amikor folyamatosan megakadályozzák, hogy a koordinátorok ülésén részt vegyek, és egyenlő szavazati joggal rendelkezzek? Köszönöm szépen, hogy felvetette ezt a kérdést. Nagyon jó elképzelés, ha mindannyian elgondolkodunk a megoldás lehetőségén. Először is vannak olyan szabályaink, amelyek nem csak a mi bizottságunkra vonatkoznak, hanem minden szakbizottságra a parlamenten belül. Az említett munkareggelén, ami a Nemzetközi Nőnapon volt, a bizottsági koordinátorokat hívták meg, Barozó úr volt a meghívó, tehát a koordinátorok vettek részt a szabályok szerint ezen a megbeszélésen, tehát a szabályok megkötötték a kezünket a meghívások tekintetében. Barózó úr volt a meghívó, és mi az eljárási szabályaink alapján dolgozunk, ez minden szakbizottságra vonatkozik, és erre, ezekre a szabályokra nem lehetünk hatással. Lehet, hogy akkor módosítani kell az ügyrendet, de ezt a mi bizottságunk nem teheti meg. Csak gyorsan hadd szóljak, ha már Reding asszony itt van. Reding asszony, az ön figyelmébe is ajánlom ezt a témát a múlt heti reggelivel kapcsolatosan. Én azt kérdezem, elnök asszony, hogy ön azt mondja, hogy nem tudja befolyásolni a szabályokat. Valóban ez így van, de a bizottság tehet valamit, hogy képviseltesse magát bizonyos körökben, és ez már az ön hatáskörébe tartozik elnök asszony. A bizottság tagjait is kérdezem, hogy támogatják-e, hogy én részt vegyek egy demokratikus folyamatban, hogyha ezt ellenzik, akkor kérdezem, hogy miért önöm. Nos, én csak annyit tudok mondani, hogy megvannak a szabályaink, ezek kötött szabályok. Sinclair asszony, ha kívánja, felvethetem későbbiekben ezt a kérdést. Sinclair asszony válaszát nem lehetett hallani sajnos. Az elnök. Megpróbálok válaszolni a kérdésére. Ez egy általános szabály. Ezt a bizottságon belül nem tudjuk módosítani, de ha így kívánja Sinclair asszony, én tagja vagyok a szakbizottsági elnökök konferenciájának, ott felvehetem ezt a, felvethetem ezt a problémát, ennyit tudok ebben az ügyben tenni, Sinclair asszony. Rendben. Akkor most nézzük a 14. napi rendi pontunkat. Üdvözöljük a bizottság alelnökét, Reding asszonyt körünkben. Most megvan a lehetőségünk arra, hogy a prioritásainkról eszmét cseréljünk, a szakbizottsági prioritásokkal kapcsolatosan tartsunk egy megbeszélést, illetve egy Reding asszonytól tájékoztatást kapjunk az együttműködés lehetőségeiről, már ami az egyenlőségi kérdéseket illeti. Üdvözlöm ismét, és azonnal meg is adom önnek a szót. Viszonylag sok időnk van, úgy fél óra az eszmecserére. Úgyhogy remélhetőleg vitára is sor kerül, és azt is remélem, hogy tartani tudjuk az időt. Nagyon érdekes vitelébe tekintünk. Még egyszer üdvözlöm elnök helyettes asszony, és megadom önnek a szót. Thank you, madam. Köszönöm, elnök asszony. Sokan, vagy többen önök közül nemrégiben informálisan is összeültek ebben a kérdésben velem. Most az első hivatalos alkalom ugyanerre. Üdvözlöm Nedelcseva és Hava Plam jelentéseit, jelentését az egyenlőségről és szegénységről, amelyet múlt héten a plenáris ülésen fogadtak el önök. Ezek eh, nagyon fontos elemek amelyeket feltétlenül figyelembe veszünk a további munka során. Amint önök is tudják, az nemek közötti egyenlőség továbbra is ö, probléma és megoldandó kérdés, mert az egyenlőtlenség továbbra is megfoghatóan jelen van. A nők kevesebbet keresnek ugyanazért a munkáért, kevesebbet kapnak, és a döntéshozói állásokban képviseletük alacsonyabb, mint a férfiaké. Ha elnök asszony megengedi, akkor összefoglalnám röviden, hogy tavaly óta mi történt, történt ezen a területen. A tavalyi év jelentős mérföldkő volt a nemek közötti egyenlőségért folytatott harcban, mert ekkor először kötelezte el magát az Európai Bizottság amellett, hogy minden politikai területen bevezeti a nemek közötti egyenlőség elvét, és külön nőjogi kártát alkototta, amelyet valamennyi biztos aláírt. Ezután megfogalmaztuk a nők és férfiak közötti egyenlőség stratégiáját szeptember 21-én, ezt cselekvési terv követte a 2010-es és 15 es év közötti időszakra vonatkozóan, tehát ez a hosszú távú tervezésünk, hogy mit kell tennünk a következő évek során, az öt prioritás mentén. Az első prioritás ugye a gazdasági függetlensége a nőknek, és már látható, hogy a kárta ö, milyen hatással volt, és volt hatással ö, az Európa 2020-as stratégián belül ezen cél megvalósítására. Mert a nőket már is bevonták számos foglalkoztatási kérdésbe, ugye a 75%-os foglalkoztatási mutató eléréséről szóló vitákba. Ezt nyilván csak akkor tudjuk megvalósítani, ezt a 75%-ot, hogyha a nők kihasználatlan potenciájával is számolunk. Jelentősen nőtt a nők részvétele a munkaerőpiacon már is, és úgy tűnik, hogy mivel a végrehajtási útmutatóban is szerepel a nemek között egyenlőség, ez már is hatással van a valóságra. Ami a férfiak és nők bére közötti különbséget illeti, ez főleg amiatt van, mert a nők gyakrabban vállalnak részmunkát, illetve kimarad életükből sokszor több év a gyermeknevelés miatt a karrierépítésből, és Erről egyébként a női szegénységről szóló jelentés is szól, sőt azt is kimutatja, hogy emiatt a nők nyugdíja is alacsonyabb átlagban, és ezért az időskorú nők veszélyeztetettsége a szegénység szempontjából magasabb. A bizottság 2011 harmadik negyedévében fog foglalkozni a nyugdíjakkal, a nők nyugdíjával, a szociális kirekesztés elleni harccal. De már is a kárta új alapot szolgáltatott nekünk a munkához, és már is van hatása az önök és a mi munkánknak. Az okok feltárása is fontos. Az egyik legfontosabb ok, E, mögött, hogy a munka és a család világát nehéz összeegyeztetni. A barcelonai dokumentum, amely a gyermekgondozásról szól, a lefektetett célok nem ö, e, kerültek megvalósításra, legalábbis sok tagállamban ez a helyzet, és ezért a tagállamoknak erőfeszítéseiket növelniük kell az APSCO tanácsban Uh, ministers say yes, yes, yes. Az EBSCO tanácsban uh, a miniszterek mindig yes igent mondanak, aztán mégsem történik semmi, úgyhogy a barcelonai célok megvalósításával baj van. A család és munka összeegyeztethetőségének kérdésehez tartozik például az anyasági szabadságról szóló irányelv, önök is tudják, hogy az első parlamenti olvasat után sok tagállam azt jelentette be, hogy számukra ez elfogadhatatlan, és egyszerűen nem is voltak hajlandóak a témáról tovább tárgyalni, jegelték azt, és ezzel mutatták ellenállásukat. Ezért próbáltam, az ön engedélye nélkül ugyan elnökasszony, az elnökségek vitája kapcsán a kezdeményezést megragadni, hogy elmozduljunk a holdpontról, mert a probléma továbbra is megoldandó, tehát lehet, hogy érdemes lenne egy új bizottsági javaslatot megfogalmazni, amely a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet normáival összhangban van, és nem feltétlenül jelent ez többletköltséget a tagállamoknak a megszorítások időszakában. Talán ezt az eljárást kéne követni, a kompromisszumnak ez lehetőséget teremtene. Ehhez még hozzávehetjük azt a kiváló ötletet, amelyet a parlamenti módosítók között találtunk, ugye az úgynevezett passerel záradékokban, hogy az anyasági szabadság bér vonzatát újra kell gondolni. Én megpróbálok önkéntes és jó közvetítő lenni, és megtudni ki, csikarni az elnökségtől, a jelenlegi magyar, a következő lengyel elnökségtől azt, hogy kényszerítsék rá a tagállamokat legalább a tárgyalásra, és felejtsék el, hogy mit gondoltak erről a témáról korábban, és gondolják azt újra. Tudom, hogy az önök bizottsága nagy jelentőséget tulajdonít az apasági szabadság kérdésének is. Megvizsgáltuk az előnyeit, hátrányait egy ilyen intézménynek, és ennek a felmérésnek az eredményei nyárra lesznek olvashatóak. Konkrét valós adatokkal rendelkezünk majd arról, hogy az apasági szabadságnak milyen hatásai lehetnek. Egy másik ö, tanulmányt is elvégeztettünk a betegápolásról, a családon belüli gondozásról, és most a tagállamoknál van a labda, várjuk a visszajelzéseiket, hogy EU szinten aztán meg tudjunk fogalmazni egy új intézkedést. Ami a fizetések közötti különbséget illeti a férfiak és nők között, úgy gondolom, hogy folytatni kell az átláthatóság érdekében tett erőfeszítéseinket, mert sokan nincsenek is a probléma tudatában egyelőre, és annak sem persze, hogy eddig mit tettünk, milyen erőfizetéseket tettünk. Ugye volt egyszer egy egyenlő fizetések napja, Európai Unió valamennyi országában március 5-én, és az ilyen hasonló kezdeményezéseket kellene megerősíteni. Miért március 5-én volt ez? Mert ez az a pillanat, amikor általában a nők és férfiak fizetését összeszokták eh, mérni, illetve amikor letelik a nők számára az év első 63 napja, ami után ö, megkapják a fizetést, és amíg ö, ugye nem kapnak gyakran fizetést. Tehát az Equal Pay Day differences uh, move. My services have long... Szolgálataink felmérést indítottak a gazdasági és szociális hatásainak felmérése érdekében a probléma felmérés érdekében, a fizetés különbségről, és 2011 szeptemberére lesznek eredményeink. A fizetések összehasonlíthatósága, átláthatósága sem egyértelmű kérdés, tehát, ahogy mondtam, nyáron az apasági szabadságról folytatott felmérésünk eredményeit olvashatják el szeptemberben ezt, és a családi gondozókról szóló téma pedig az év végére fejeződik be, tehát konkrét megfogható eredményeink lesznek három területen. Fontos téma még a nők elleni erőszak. Az, önök, az ön jelentés elnök azt, hogy nagyon fontos kérdésekre mutat rá, és reméljük, hogy a nálunk folyó munka számos felvetésükre majd választ ad, ide értve például az áldozatok jogairól szóló csomagot, amelyet májusban fogunk bemutatni. Ez az intézkedés csomag, amely ugye főleg a nőkkel szemben erőszak áldozataival foglalkozik, új módon fogalmazza meg az ő védelmük szükségességét, lehetőségét, tehát jogalkotási, jogi eszközök is megteremtődnek így, illetve pénzügyi támogatást is kaphatnak helyi civil szervezetek, önkormányzatok, nemzeteken átnyúló közös projektek megvalósításához, a nőkkel, a gyerekekkel és a fiatalokkal szemben alkalmazott erőszak elleni harcban. Ezt tartalmazza tehát a májusban bemutatandó áldozatokról szóló intézkedés csomag. Most rátérnék egy olyan témára, amelyel az utóbbi hetekben intenzíven foglalkoztam, a nők részvétel a döntéshozásban, címet viseli ez a dosszié, nagyon lassú az előrehaladás, nagyon sokszor beszélünk, beszéltünk már erről a témáról, most éppen nőnapon is, nem akarom ezeket a vitákat, tanulságaikat újra elismételni, önök is ismerik ezeket, a Gender Balance in Business Leadership mutatóból elolvashatják a legfrissebb adatokat, amelyek továbbra is szomorúak. A cégvezetők, igazgató tanácsokban a nők részvétele továbbra is nagyon alacsony. Erről a témáról ezért eszmecserét hívtunk össze, és arra próbáljuk rávenni a cégeket, hogy önkéntesen javítsanak ezen a helyzeten, 30%-os, 2020-ra pedig 40%-os célérték elérésével, és önkéntesen aláírhatnak a cégek 2012. márciusáig egy szándéknyilatkozatot, hogy ne csak a szavak szintjén maradjon a dolog, hanem elkötelezzék magukat a vállalkozások amellett, hogy igenis egy bizonyos időszak alatt például a nyugdíjba menő elnökségi tagok helyére megfelelő kvalifikációval rendelkező nőket állítanak be. Nem akarunk itt populista módon úgy eljárni, hogy bármilyen nő jó az ilyen posztokra. Nem szeretem a kvótákat. Az nem elegendő, hogy valaki nő legyen a nő jól kvalifikált, és vannak ilyen nők, és ezért kapják meg az állást, mert vannak ilyen nők is képesek arra, hogy a céget a saját posztjukon a legjobban szolgálják képesítésük révén. Tehát a taborzásnak kellene aktívabbnak lennie, főleg a közép és felső vezetői szinten. Üdvözlöm a jelentés tervezetet, amelyet Kratza asszony írt, és amely ezzel a problémával foglalkozik. Úgy látom, hogy egyetértünk abban, hogy a nagy cégeknek meg kell adni a lehetőséget, hogy önként elkötelezzék munkat és intézkedéseket hozzanak látható módon, és növeljék a nők részvételét a döntéshozó testületeikben, mielőtt aztán kötelezőbb jellegű intézkedésekkel sújtjuk őket, ha ennek nem felelnek meg önként, mondjuk már jövőre. Egyébként a nemi kérdés végül is a potenciállal, a biznisz potenciállal kapcsolatos kérdés is, és igenis a nők vezetői képessége, ha megvan a kvalifikációjuk, akkor nagyon sok jót tehet egyes cégeknek, tehát itt egy meglévő erőforrás jobb felhasználására van szükség, és ha összefogunk, elnök asszony, akkor ezt az ügyet jól szolgálhatjuk, és egyre több nő kerül majd a jövőben felsővezetői posztokra. Köszönöm szépen, Reding biztos asszony. Meggyőződésem, hogy most a kollégáknak bőven lesz kérdése, úgyhogy éppen ezért azonnal megadom a szót, de előtte még közlöm, hogy eredetileg ugyan fél tizenkettőig reméltük, hogy itt van pedig asszony, de sajnos már negyed tizenkettőkor majd el kell mennie. Ezért kérem a kollégákat, hogy mindig legyenek tekintettel arra, hogy negyed tizenkettőig be kell fejeznünk a vitát tehát rövid kérdéseket tegyenek föl, hogy legyen még biztos asszonynak ideje válaszolni ezekre. Először megadom a szót Matéra asszonynak, aki a Költségvetési Bizottság tagjaként is ismeri ezt a témakört. Köszönöm szépen, elnök asszony! Két rövid kérdésem lenne. Tényleg rövid, hogy a többiek is szóhoz jussanak. 2008-ban a Nőjogi Bizottság jelentést fogadott el, Bauer asszony jelentését, és kértük a bizottságot, hogy specifikus intézkedéseket hozzon meg ennek szellemében. A férfiak és nők közötti bérkülönbség csökkentése érdekében, de 2011-et írunk, és semmilyen javulás nem történt, semmilyen intézkedés nem tett a bizottság. Milyen intézkedéseket tervez most a bizottság, hogy ez a fajta diszkrimináció csökkenjen? Ennek a hiányában a szegénység könnyebben sújthatja a nőket. Második kérdés, az egyes nemzeti parlamentek is, az olasz parlament is foglalkozik a kérdéssel, a női kvóták bevezetésével a vállalkozások döntéshozói szervezeteiben. Eredetileg én nem támogattam ezt az elképzelést, meg hát nem, a, nem gondolom úgy, hogy a nők védelemre szoruló csoport, marginális csoport lennének, amelyek, akikre külön intézkedéseket kéne megalkotni, de most már ezt másképp látom, mert konkrétan látom, hogy működnek ezek a kvóták, például itt az Európai Parlamentben is, és ennek a következtében egyre több a nő az Európai Parlamentben. Ugyanakkor a vállalkozások kóta nélkül nehezebben jutnak női kvalifikált munkaerőhöz. Tehát szeretném megtudni, hogy a, legalábbis az állami vállalatok vagy közhasznú vállalatok esetében nem kellene mégis a kvótákat bevezetni. Hollandiában, Franciaországban vannak sajátos kezdeményezések, és Olaszországban is vitatjuk ezeket, tehát szeretném tudni, hogy mit javasol a bizottság. Elnök, köszönöm. Äh, ich werde Punkt auch eingehen. Brandner asszony. Matéra asszony által elmondottakhoz satlakoznék. Én is a pay gap a fizetés különbséggel foglalkoznék ön is beszélt arról, hogy ennek az oka gyakran a részmunka, illetve a karrier megszakítása, de tanulmányok Németországban kimutatják, hogyha ezektől eltekintünk, amelyek világosan befolyásolják ezt a helyzetet, még mindig megmarad egy 8%-os férfinő bérkülönbség, tehát valami strukturális dolog is van a dolog hátterében, nem csak a részmunkaidő gyereknevelés. Ez a 8 tehát még megmagyarázatlan, és ezzel kéne talán foglalkozni. Mit gondol erről biztos asszony? Aztán átláthatóságra van szükség, világos, de a cégeknél, a vállalkozásoknál is a bérkülönbségeket, tehát ki kell mutatni. Ehhez azonban nem elegendő a kampányolás, hanem jogszabályban kell kötelezni, a 2008-as javaslatot karolnám itt újra föl, erre Egyébként ezrével találhatók tanulmányok erre a témára vonatkozóan. Szerintem fölösleges még egy felmérést irattatni. Most már a jogi lépések ter- mezeire kéne terelni a kérdést. Nincs semmi bajom a European Equal Pay Day-jel, csak nem tartom jónak, hogy ez pont március 5-én van, mert pont ekkor a női szervezetek, a szakszervezetek a nőnapra mobilizálnak, és ezért a jelentősége ennek a napnak a lehetségesnél is alacsonyabb. Ha már kampányolnak, akkor legalább olyan időpontra tegyék ezt, amely megvalósítható. Elnök, köszönöm szépen. Estrella asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos asszony. Először is sok szeretettel üdvözlöm bizottságunkban. És közvetlen in medias rész rátérek a kérdésemre. Engem legjobban jelentéstevőként az anyasság anyavédelemből szóló irányelv átdolgozása foglalkoztatta. Tudják önök is, hogy az Európai Parlament jelentős többséggel fogadta el javaslatait, amelyek jelenleg a tanácsnál vannak, és most a tanácsnál van a labda. Várjuk, hogy mit mond a tanács. Ugyanakkor tudjuk előre, hogy a tanács nem foglalkozik kellően érdemben ezzel a kérdéssel, illetve egyes tagállamokkal olyan nagymérvűek a gondok, hogy nem várható konkrét előrelépés. A magyar elnökség még semmit nem tett ennek a kérdésnek az előreviteléért. A belga elnökség valamit tett, de még ez is elhalt azóta, és jó lenne, hogyha a magyar elnökség ezt a témát napirendre tűzni, hogy legalább lengyel elnökség alatt a tárgyalásokat le lehessen zárni. A családok, a nők, a gyerekek az egész Európai Unióban legitim várakozással tekintenek a fejlemények elébe. Köszönöm mindenkinek, akik, és itt a bizottságra is gondolok, előkészítették a terepet ahhoz, hogy ezek a tárgyalások egyáltalán elkezdődjenek, de csak akkor leszünk sikeresek a e tárgyalások során, hogyha valamennyi szerv rugalmasságot mutat, most főleg a tanácsra gondolok, a, a tárgyalások folytatásokra. Eddig a magyar elnökség alatt, ahogy elmondtam, még semmilyen lépés nem történt az ügy érdekében, Elvárjuk pedig, hogy minden szervezet legalább valamit lépjen. Ön a bizottság alelnökeként bizonyára megérti, hogy a parlament javaslatait nem lehet ilyen mértékben ignorálni. A Lisszaboni szerződés óta megerősített kompetenciáink vannak, és a véleményünket a tanácsnak most már komolyan kell vennie, persze hát a bizottságnak is ezzel rátérnék még a, a, a szülői szabadság pénzügyi hatásaira vonatkozó felmérés eredményeire. A bizottság ö, végrehajtotta ezt az elemzést, ö, de kizárólag a nyári szabadságolásra vonatkozóan, és nem tudom, hogy egyáltalán sikerült-e minden tagállamot bevonni, minden tagállam válaszolt legalább erre a kérdésre, amit ugye a parlament indított el. Ide tartozna egyébként az anyavédelmi intézkedés, az apassági szabadság kérdése is, és ezeket együtt kell kezelni. Ha 1,4%-kal több nő vesz részt a munkaerőpiacon, mint ahogy ez a tény, akkor ebből a gyerek felügyeletre vonatkozóan újabb feladatok adódnak, és így az anyaság védelme mellett az apasági szabadságról is el kell gondolkodni. És az Európa 2020-as stratégia is erre szólít föl minket. Tehát úgy kell munkahelyeket teremteni nők számára, hogy közben egyszerre gondolkodunk a gyerekek gondozásáról. Végül pedig egy margó jegyzet a kvótákkal kapcsolatban a részemről. A gazdaságban, és különösen a vállalatok elnökségében, felügyelőbizottságaiban szükség lenne a nők arányának növelésére, de óvnék a női kvóta bevezetésétől, amely kizárólag a nem alapján ö, preferálnak nőket. Ö, különösen döntéshozói posztokon ö, kvalifikációra is szükség van, sőt, tulajdonképpen akár ilyen alapon férfi kvótát is be lehetne vezetni. Ha nők kvótát bevezetünk, akkor legyen férfi kvóta is. És igazolják a vállalkozások, hogy elnökségükben legalább 30%-os a nők aránya, és törekszenek arra, hogy ezt tovább növeljék. Nyilván vannak nemi jellegzetességek, előnyei, hátrányai a női és férfi létnek, de ezzel együtt itt tovább kell lépni. Köszönöm szépen, Eszrela. Szent Thompson asszony. Először is szeretnék gratulálni önnek, Reding asszony, a március 1 nyilatkozatáért a Women on Board címmel. Szerintem fantasztikus volt, hogy a lehető legtávolabbi újságokhoz is eljutott Európában. Gratulálok önnek! Az Európai Parlamentben mindig is az volt a kérdés, hogy az alapanyagunkat hogy tudjuk a legjobban felhasználni, de a nőkről sose beszélünk. És szerintem ideje volt már. A másik az, hogy biztosíthatom arról, hogy mi gyakorlatilag támogatjuk azt a kampányt, hogy a nők üzleti vállalkozást is jelentenek. Ez nagyon fontos lépés előre, és azért is, mert a nőknek kell, hogy legyen politikai befolyása, gazdasági befolyásuk azonban még mindig nincs. Sajnos nem vagyunk a döntéshozó folyamatban olyan mértékben jelen, pedig Sokan mondják, hogy ha ez így lett volna, akkor a válság is talán elkerülhető lett volna. Úgyhogy nagyon köszönöm. A másik dolog, mi a helyzet velünk? Mert tavaly márciusban rendkívül progresszív előrelépést tettünk a női kartával, amit elfogadott a bizottság, de minden egyes alkalommal, amikor a ö, bizottságtól nyilatkozatot kapunk, közleményt, amikor sok munkahely teremtéséről volt szó, hiányzott a nő, mint szó ebből az anyagból. Tehát el kell kezdenünk a munkát, hogy konkrét célokat tűzzünk ki egymás elé, és a javaslatom az, hogy annak ellenére, hogy alá lett írva a karta, Öttingen úr még sosem hallott arról, hogy nő, úgyhogy hívjuk már meg ide. Aztán felszeretném hívni a figyelmet az azonos fizetésekre is. Az irányelvben az áll, hogy ugyanaz a fizetés jár a nőknek is. Ennek az egyik eszköze, elérésének egyik eszköze az átláthatóság. Itt azonban van egy másik probléma is. Nálunk, Dániában összefogtak a szakszervezetek egy nagy tanulmány készítése céljából, mert úgy gondolják, hogy van egy nagy probléma itt az egyenlő fizetés témájában. A bizottságnak kell rámutatni arra, hogy az azonos értékű munkáért azonos fizetés jár. De hogy lehet ezt elérni, hogyha nem definiáljuk, hogy mit értünk az alatt, hogy azonos érték? Egy példával szeretnék élni. A férfiak, akik nem a parlamentben takarítanak, nyilván többet keresnek, mint a nők, akik a parlamentben takarítanak. Úgyhogy szeretnénk eszközöket kérni önöktől új definíciókat az azonos értékek terén, hogy aztán ennek segítségével elérhessük az azonos fizetést, mint célt. Köszönöm szépen, Pavanova asszony a következő. Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretnék a biztos asszonynak gratulálni erőfészítéseiért, és nagyon jól emlékszem arra, hogy mandátuma elején kérdéseket tettünk fel önnek, és azt mondta, hogy nagyon gyorsan elénk fog tárni egy programot és jogalkotói csomagot. A kérdésem csatlakozna Thomson asszonyhoz. amikor már 40%-os lesz a nők képviselete a magas szintű hivatásokban, jogalkotásban, nem lesz szükség kvótákra, de még messze nem vagyunk ebben a helyzetben. Vannak olyan tagállamok, ahol több mint 30%-os a fizetés különbség a nők és a férfiak között. Úgyhogy ön szerint érdemes arra ösztönözni a vállalatokat, hogy több nőt foglalkoztassanak, vagy erősebb eszközökre van szükségünk, hogy ezt elérjük? Második kérdésem. Az anya halandóságra utal. Talán nem önöket érinti ez, mi azonban azt találtuk, hogy a tagállamok között ezen a téren nagy különbségek vannak, Kérem, mondjon ezzel kapcsolatban valamit, illetve arról, hogy van-e szándékában tenni ezen a téren valamit, de még egyszer gratulálni szeretnék a fehér könyvhöz, a betegek vonatkozásában, de szeretnék még egyszer rámutatni a nők szegénységére, és szeretnénk, hogyha itt is történne valami. Köszönöm. Pavanova asszony, Boszkot asszony következik. Thank you, dear chair. Uh... Köszönöm, kedves elnök asszony. Egy rövid kérdésem lenne. Biztos asszony, nagyon röviden tért ki erre a területre. Én több ülésen is jelen voltam, ahol ön is, ebben a témában. Voltak meghallgatások is a parlamentben és meghallgattam, hogy mit kíván tenni annak érdekében, hogy elkerülje azt, hogy, a, az, hogy azokat az, azok az áldozatok, akik áldozatul esnek ezeknek a rituális, szexuális ö, ö, orvosi beavatkozásoknak, vagy nem orvosi beavatkozásoknak elkerüljék sorsukat. Kíván-e valamilyen javaslatot megfogalmazni európai stratégiai síkon, hogy mindenféle erőszaknak véget vessünk a nőkkel szemben? Ezen kívül hogyan kívánja ezt hatékonyá és konkrétá tenni? A másik kérdés, amit fel szeretnék tenni önnek, az az, hogy melyek a következő fázisai a nőkkel szembeni erőszak megfigyelő központjának. 2010-ben már felvetődött ez a kérdés. Végül pedig mit szándékozik tenni, mert bejelentette azt, hogy a nőik megcsonkítása, szexuális megcsonkítása vonatkozásában tenni fog valamit. De mi történt azóta? Aztán az intézményhez is fordultak, hogy indikátorokat dolgozzanak ki. Köszönöm szépen. Rinkevicsi asszony, köszönöm. Köszönöm, elnök asszony, a szót. Biztos asszony, üdvözlöm kezdeményezését, üdvözlöm, üdvözlöm kezdeményezését, hogy a vállalatok vezető funkcióiban több nő legyen. De a kérdésem az EU intézményekre vonatkozik. Én a bizottságra, a parlament és a különböző tanácsokra gondolok. Ön szerint az Európai Bizottságnak nem kellene esetleg közösen fellépni a nemek közötti egyenjogúság terén? Például itt. Főleg az EU intézményekben a vezető szerepek érdekében. Ugyanis ez nagyon jó példát mutathatna az üzleti élet képviselőinek, amikor arra szólítjuk fel őket, hogy több nőt nevezzenek ki a vállalatok igazgató tanácsába. Következő kérdésem. Az Európai Bizottság szándékában áll-e a nők elleni erőszak évét kinevezni? Mert a parlament többször is kérte már ezt. Harmadik kérdésem. Mi a helyzet a diszkrimináció elleni harcra vonatkozó irányelvel? Úgy gondolom, hogy mivel a tagállamok nem jutottak megállapodásra, ez valahol félre lett téve, de pedig nagyon fontos ö, a nemek közötti egyenjogúság ö, szempontjából. Ő szerint mi a helyzet ezzel az irányával? Lesz vele valami? Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt biztos asszony, nagyon köszönöm az elmúlt évek során végzett munkáját. Nagy érdeklődéssel hallgattam önt, mert nagyon konkrétan fogalmaz, és elhivatott is. Ami a nemek közötti egyenjogúságot illeti. Már évtizedek óta folyik a vita Európában erről. Kérdésem rendkívül konkrét. Az EU szerződés, illetve a második cikk értelmében a nemek közötti egyenjogúságot biztosítani kell. Az alapjogi karta is ugyanezt tartalmazza. Öt évvel ezelőtt az Európai Tanács idején minden vezető támogatta ezt az elképzelést. A kormányok azonban intézményesen ugyan előadják a véleményüket, de hát gyakorta változnak a posztok. Az Európai Bizottság pedig konkrét lépésekről ö, beszélt a jelenlegi jogszabályok értelmében. Tehát, hogyha valaki nem ö, tartja ezeket tiszteletbe, akkor valamilyen következménnyel kell ennek járnia. Erről volt szó, és mik a konkrét ajánlásai ezen a területen. Köszönöm szépen, Ovér asszony. Romero López asszony a következő. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm, Reding asszony. Vissza kellett térnem arra a témára, amiről Bózkor asszony is beszélt, vagyis a nők elleni erőszak témárája. A Magyar Igazságügyi Minisztérium mot kérdeztem a Magyarországon meggyilkolt nők számáról, és nem kaptam a mai napig választ, nem kaptam számokat. Spanyolországban ez elképzelhetetlen volna az újságírók körében egyfajta mozgalom van, mozgalom alakul ki, amikor egy nőt meggyilkolnak, és elképzelhetetlen, hogy van egy olyan ország, amely egyáltalán nem foglalkozik a nők elleni gyilkosságokkal. Ezért érdekel engem, hogy a megfigyelő központ mit tesz a nemek közötti erőszak tekintetében. A nőügyi intézetnek nincsen információja erről a témáról, ez különös számomra, és ez a megfigyelő központ igazából mit tesz, hol fog majd működni, hogyan, és hogyan lehetséges, hogy ezek az adatok a mai napig nem állnak rendelkezésre, másodszor pedig a védelmi parancsal kapcsolatosan, az európai védelmi parancsal kapcsolatosan. Ahogyan Teresa Jiménez is említette, a Libe Bizottság nevében is szeretnék feltenni egy kérdést. Egy évvel ezelőtt arról tájékoztattak minket, hogy lesz egy hatástanulmány, arról, hogy milyen hatással járhat egy me- ilyen mechanizmus bevezetése. Idén úgy vártam, hogy már lesz valamilyen tájékoztatás erről a témáról, hogy kaptunk valamilyen tájékoztatást arról, hogy Európában hány ilyen parancsot adtak ki. Hogyha áldozatvédelmi csomagot készítenek, úgy gondolom, hogy ezek az adatok alapvető fontosságúak lennének a védelmi határozattal kapcsolatosan. És az a kérdésem, hogy mi történik majd ezzel a csomaggal, amelyről azt említették, hogy tavaszra készen áll majd, de most úgy látom, hogy késedelmet szenved az ügy, tehát az áldozatvédelmi csomagról beszélek, mikor kerül majd a parlament elő, elé, és mi történik akkor, hogyha vannak olyan országok, ahol vannak a védelmi határozattal kapcsolatos igazságügyi eljárások, hogyha még egyelőre csak egyfajta kezdeményezés van a polgári jogi kölcsönös elfogadás szempontjából. A ytterligare 11 kollége Köszönöm szépen. Látom, hogy még 11 kollega szeretne hozzászólni. Úgyhogy kérek mindenkit, hogy a lehető legrövidebben tegye fel a kérdését. Most pedig Recsülevszka asszonyi a szó. Majd Reding asszony válaszol az első kérdéskörre. Úgyhogy kérem még egyszer, ne felejts el senki, hogy csak korlátozott mértékben áll rendelkezésünkre az idő. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megpróbálok a lehető legrövidebben szólni. Hamarosan Lengyelország veszi át az elnökségi stafétabotot, ugye, amely az anyasági ö, szabadságot illeti. Szeretnék visszatérni ezekre a kérdésekre. Nagyon jó, hogy az anyák ö, szerepét hangsúlyozzuk, de nem szabad elfelkeznünk azokról a nőkről sem, akiknek nem lehet gyerekük, és ezért örökbe fogadnak. Úgyhogy szeretném megkérdezni, hogy van-e tervük, vagy valamilyen minimális megoldásuk az örökbefogadások esetén, mert például Lengyelországban 2007-ig egy olyan anya, aki 12 hónapnál idősebb gyermeket fogadott örökbe, még egy napot sem tölthetett otthon. Ma már megváltoztak az idők, nálunk ugyanazok vonatkoznak az anyákra, legyen saját gyermekük, vagy pedig örökbefogadott gyermekük. Köszönöm szépen. Most Reding asszonynak megadom a szót, hogy az első kérdéskörre reagáljon. Öné a, floor, a szó, elnök asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Összefoglaltam a válaszaimat, többen tették fel ugyanazokat a kérdéseket, vagy hasonló jellegű kérdéseket, Először is a nők elleni erőszak kérdéskörére szeretnék kitérni. Arra tettem ígéretet, hogy tavaszra lesz egy áldozatvédelmi csomag. Ezt a kezdetektől ígértem, és valóban tavasszal meg is jelenik majd az áldozatvédelmi csomag. Május 11-én, úgy emlékszem, megjelenik majd ez a csomag, és ennek e, ez tartalmaz majd jogi intézkedéseket, illetve pénzügyi intézkedéseket is. Tartalmaz továbbá majd egy úti tervet, vagy egy útvonalat, egy roadmap-et, ami azt jelenti, hogy nem egyetlen intézkedésből fog ez állni, nem egyszerre történik meg minden, hanem a jövőre nézve ki kell építeni az utat. Aztán volt egy nagyon konkrét kérdés a védelmi határozatról. Jogszabályalkotási javaslatot fogok benyújtani polgári jogi intézkedésekre nézve. Már tárgyaljuk a büntetőjogi intézkedéseket, amennyiben vannak módosító indítványok a jelenleg tárgyalt javaslattal kapcsolatosan, akkor lesz két teljesen összehangolható szöveg az önöké a büntetőjogi intézkedésekkel kapcsolatosan, illetve az új tervezet a polgárjogi intézkedéssel kapcsolatosan, és ez a kettő le fog fedni minden jogszabályalkotási lehetőséget, amire szükségünk van, annak érdekében, hogy ez a védelem valóban érvényesüljön úgy érzem, hogy itt a megfelelő módon dolgozunk, és egyébként együttműködünk ez, ebben a tanácssal. A jelenleg tárgyalt szöveg módosításai nak tárgyalása után már nagyon gyorsan tudunk tovább lépni. Van egy másik alternatíva is az, hogy én fogok benyújtani egy javaslatot a büntetőjoggal kapcsolatban, és de ez szükségtelen ha bizonyos módosító indítványok a jelenleg tárgyalt tervezettel kapcsolatosan megoldják a problémát, úgyhogy így fogunk tovább haladni. konkrét lépésekben. Ami a női nemi szerv csonkítását illeti, a Nemi Egyenlőség Intézetétől kértem, hogy adják eh, meg az erre vonatkozó adatokat, eh, ezek alapján eh, tudunk elvégezni egy elemzést. Az FGM szerepel az áldozatok jogával foglalkozó csomag tervei között, és amikor megvan már minden összetevője ennek a, kérdéskörnek, megkapjuk az adatokat a nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó intézettől, akkor valamikor 2012 elejére várható a jogszabály tervezet, nem 2013-ra. És ugyanebben a témakörben, ahol elemzésekre van szükség, és az intézettől kapjuk meg az adatokat, arra is kértem a nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó intézetet, hogy a nők elleni erőszakkal kapcsolatosan is adjon számokat és adatokat. A Bécsi alapvető jogi intézet is foglalkozik a kérdéssel, mindkét intézménynél tettem már látogatást, és azt is fontosnak tartottam, hogy ne párhuzamos munkát végezzenek, hanem segítsék ki egymást, működjenek együtt, tehát a két kérdés, a női nemi szervcsonkítása és a nők elleni erőszak napirenden van eh, az intézetnél. Várjuk tőlük az adatokat. Ami a fizetése közötti különbséget illeti. Megkezdtem a munkát az átláthatósággal kapcsolatosan, hiszen az átláthatósági és a tudatosság növelési kampányok keretében tudjuk elősegíteni azt, hogy csökkenjen a nemek közötti fizetésbeli egyenlőtlenség. Jelen pillanatban vizsgáljuk, elemezők a korábbi kampányok eredményeit. Már volt 2009-ben egy ilyen kampány, illetve 2010-ben is, az érintett intézményekkel együttműködésben. Több intézmény segítette a munkánkat, és 308 társult szervezettel működtünk együtt a különböző tagállamokban, és ők viszonylag pozitívan vélekednek arról, hogy a kampány milyen hatással járt felvettem a kapcsolatot ezekkel az intézményekkel, annak érdekében, hogy előkészítsük a 2012-es egyenlő munkahelyet, egyenlő fizetés napot. Kidolgozunk egy rendszert az idei tapasztalatok alapján. Ez volt az első alkalom, hogy Európában egy ilyen kampányt véghez vittünk, és a partnerszervezetekkel együtt készítjük most elő a jövő évi kampányt. Lehet, hogy valaki nem elégedett az idei kampányjal, én sem vagyok teljesen elégedett, ez volt az első alkalom, de a terveink között szerepel, hogy jövőre sokkal erősebb kampány lesz, és hosszabb lesz az előkészítés is. Mindenki úgy gondolja, hogy ez jó elképzelés, hiszen felkapják rá az emberek a fejüket, felfigyelnek rá, és a partner szervezetekkel úgy gondolom, hogy a lehető legerőteljesebb üzenetet tudjuk majd közvetíteni. A partner szervezetek megkapják majd a kampány kommunikációs anyagait nem sokára. Ami az anyasági szabadságot, a szülési szabadságot illeti, a dolgok állásáról mindenki tud. Megszavazták az erre vonatkozó jelentést. Tudják is, hogy miről szól ez a jelentés, a tanács viszont nemet mondott rá. Itt állunk jelen pillanatban, és hogyha mindenki megköti magát az álláspontjában, akkor nem tudunk előre mozdulni. A belga elnökség már megpróbált egyeztetni a tagállamokkal, hogy elmozduljanak az álláspontjukról ezt nem fogadták el a tagállamokat. A magyar elnökség már megpróbált megbeszéléseket szervezni az ügy elmozítására, eddig nem sikerült előrelépést elérni, és én is közbeléptem annak érdekében, hogy megpróbáljam másképpen, más csatornákba terelni ezt az egyeztetést, hogyha a tanács a parlament jelentését tárgyalja, akkor mindig nem lesz az eredmény, nemet fog erre mindig mondani. Tehát valami másféle mederbe kell terelni ezt a vitát, hogy mindkét oldal el tudjon mozdulni. Én abban hiszek, hogy a, a lengyel elnökség, amely ezt a kérdéskört előtérbe helyezi, vagyis a szülési szabadságot, úgy gondolom, hogy sikerre számíthatunk a lengyel elnökség időszakában. Tehát egyetlen dolgot kérek önöktől, azt, hogy ne legyenek túlságosan makacsak, tehát ne kössék meg magukat a szöveggel kapcsolatosan, mindenkinek engedményeket kell tennie az álláspontjával összefüggésben, el kell mozdulnia az álláspontjáról, tehát például a Passarell záradékkal kapcsolatosan, hiszen ez az önök felvetése volt, nagyon fontos felvetés, ez is elősegítheti azt, hogy a tagállamok, azok a tagállamok, akik elutasítják az előrelépést, legalább elkezdjenek tárgyalni az ügyről. Tehát kezdjünk, induljunk ki a Passarell záradékból, és lássuk meg, meddig jutunk. Véleményem szerint ez jelenti majd a kiútat, a kitörési pontot, majd vissza fogunk térni erre a kérdésre, és beszámolunk arról, hogy hogyan haladunk. A kvóták ügyében úgy gondolom, hogy nincsen szükség arra, hogy még konkrétabb fejleményekről számoljak be, erről a kérdésről már szóltam. Önök is tudják, hogy a célunk világos. A céldátum is világos, 2012. március 8-a időközben. Én dolgozom azon, hogy előkészítsük a jogszabályokat, illetve jogszabályokotási dokumentumokat, hogy készen álljunk, hogyha 2012-ben tudunk lépni, de 2012-ig mostantól meg kell próbálnunk felvenni a kapcsolatot a nagy cégekkel, a tőzsdei cégekkel, egy tekintetben. Az elmúlt két hétben azt tapasztaltam, a gazdasági sajtóban erre vonatkozó cikkeket olvastam, hogy napról napra egyre több nagy cég jelenti be, hogy kineveztek női tisztviselőket a az igazgató tanácsokba. Látjuk, hogy van elmozdulás, nyilván ez még nem teljes siker, de lépéseket látunk, ez biztató. Egyre többen vállalják fel ezzel kapcsolatosan a nyilvánosságot. Mi elindítottunk egy mozgalmat, ezt tovább kell vinnünk a következő hónapokban, hogy ne szakadjon vége ennek a, a munkának. Úgyhogy nagyon komolyan kell ezen dolgoznunk. Azután ebben a témában azt is gondolom, hogy el kell mondani azt, hogy a politikában szereplő nők, ezek pontosan önök. Én biztonsként nem nyúlhatok hozzá a politikában dolgozó nő kérdéséhez. Ez egy politikai döntés, ez nem a bizottságra tartozik, vagy nem a biztosra, nem a biztosi hatáskörre. A bizottság csak a saját háza táján sepregethet, és nagyon tudatosan megpróbáltunk előre mozdulni ezen a téren. A vezető beosztásban dolgozó nők tekintetében 1995-ben 4% volt ez az arány, 2009-ben 27 százalék, tehát 4 százalékról 22-re nőtt a vezetőbeosztásban dolgozó nők aránya 15 év alatt. Középvezetői pozíciókban a nők aránya megduplázódott, By the end of 2000... 2014 végére az Európai Bizottságnál 25%-át a felsővezetői beosztásoknak nők fogják betölteni. Napról napra bővült állt a női vezetők aránya. Ez azt jelenti, hogy 30%-ban az újonnan kinevezettek, akiket a nyugdíjba vonulók helyébe kineveznek, nők lesznek. Legalábbis ez a cél. Hogyha ezt tudatosan végigvisszük, akkor egy másik probléma merül fel, ami már nálam is megjelent a főigazgatóságomon, hiszen én magam építettem ki ezt a főigazgatóságot, ahol 80%-ban nők a felsővezetők, 70%-ban a középvezetők is, ami azt jelenti, hogy nálam éppen férfi kvótákra van szükség. Átestünk egy kicsit a ló túlsó oldalára, de mit mutat ez meg? Azt, hogy meg lehet találni az alkalmas nőket, hogyha keressük. A 9. 19. cikk szerint irányelv, itt leállt a munka, nem látom, hogy esély volna a tovább lépésre. Itt az egyhangúság a főszabály, és bizonyos nagy országok teljesen megkötötték magukat. Amikor a miniszterekkel egyeztetek és erről a témáról beszélek, akkor mindig megpróbálom előre mozdítani ezt az ügyet, de sajnos még nem sikerült elmozdulni a holdpontról. Mi lehet a kiút? Én azon gondolkodom, hogy foglalkozunk ennek a kérdésnek egy nagyon fontos aspektusával, a fogyatékossággal élőkkel, és legyen ez egy fogyatékossággal élőkről szóló aktus. És úgy gondolom, hogy akkor át tudjuk vinni ezt az ügyet a holdponton, de a 19. Eh, cikk eh, tekintetében jelenleg nincs remény elmozdulásra. Köszönöm szépen. Most Sinclair asszonyé a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony és biztos asszony. Abból indulok ki, hogy egyetértünk mindannyian abban, hogy szeretnénk felszámolni a nemek közötti fizetésbeli egyenlőtlenségeket, hiszünk a nemek közötti egyenlőtlens, e, egyenlőségben. Kérdés, hogy hogyan tudunk ide eljutni. Az Egyesült Királyságban 1970-ben hoztunk törvényt a nemek közötti fizetésbeli egyenlőségről. Ez volt az első alkalom az iparosodott országok körében. 41 évvel később még mindig találkozunk különbségekkel a fizetésben, ami azt mutatja, hogy ez nem jogszabályokon múlik, hanem a társadalmi feltételeken, körülményeken. Az ECJ az autó kapcsolatosan készített egy felmérést a közelmúltban, ez is azt mutatja, hogy ahol túl szabályozunk, ott az ellenkező hatást vár, váltjuk ki. A biztosító társaságok nem akarják csökkenteni a férfiakra kiró díjakat a nők szintjére, hanem fordítva felemelik a, a nőkre kiszabott biztosítási díjakat, pontosan a megszorítások itt időszakában a nőknek több biztosítást kell fizetniük, úgyhogy ez pontosan az ellenkező hatást váltotta ki, mint amit céloztunk. Másképpen kell tehát gondolkodni. A kvótákkal kapcsolatosan volna egy kérdésem. A bizottság hisz -e ebben, hiszen ez pozitív diszkrimináció. A diszkriminációnak vannak áldozatai is, és a diszkrimináció minden formáját elleneznünk kell, különben eh, mi leszünk a diszkriminálók, és áldozatok mindig lesznek. Ennyit szerettem volna mondani, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig sajnálatos módon azt kell közölnem a kollégákkal, hogy 11 óra 10-kor abba kell hagynunk az ülést, mert Reding asszony néhány perc múlva gyakorlatilag el kell, hogy hagyjon minket. Én magam is rajta vagyok a felszólalók listáján. Valószínűleg már én sem jutok szóhoz. Figérdő asszonynak adom meg azt, és hogy legyen még öt percünk a válaszokra, megkérem Reding asszonyt, hogy Figérdő asszony után egyből válaszoljon, és hogy jöjjön el egyszer majd hozzánk a közeljövőben, hogy a fennmaradt kérdésekre is választ adjon. Sajnálom, hogy így kell eljárnom, de nincs más kiút. Bauer asszony, Figérdő asszony, kapnak még szót Bauer asszony először. parancsoljam. Köszönöm, elnök asszony. Két rövid kérdésem lenne. Miközben üdvözlöm biztos asszonyt. Meg szeretném kérdezni, hogy az önkéntesség területén némi átláthatóságot tudnánk teremteni. Mert tudjuk, hogy a múlt századi szabályozás kudarcot vallott, és nincs jobb. Második kérdésem. Amikor az egyenlőségi szervezetek helyzetéről beszél, az a benyomásom, hogy Óriási különbségek vannak ezek státusza között és a tagállamok között. Ez csak egy megjegyzés. Köszönöm szépen. Köszönöm. Dauer asszony, Figedő asszony. Brigáda, senyora, prezident. Köszönöm, elnök asszony. Biztos asszony, köszönöm, hogy eljött hozzánk már jó néhány kérdést kapott, én inkább csak egy megjegyzést fűznék az elmondottakhoz, elhangzottakhoz. Ha az anyasági szabadságról beszélünk, vagy az apaságiról, akkor ezekre vonatkozóan van már egy parlamenti elfogadott szöveg, és önt támogatja a parlament nagy többsége. Tehát igenis kitarthat amellett, amit ön is gondol, meg amit mi is gondolunk. Ez egy erő, ezzel éljen, amikor a tanácsba megy. És nyilván, ha nyomást gyakorlunk, akkor legalábbis egy választ ki tudunk csikorni, és bármi is legyen a válasz, az tovább viheti megint a láncreakciót, arra lehet reagálni, és szerintem ez jelenteni a szövegünk igazi támogatását, hogy ha más nem polémia által a tagállamokban láthatóvá kell tenni azt, hogy mit javaslunk, és végső esetben akár bolykottálhatjuk is az eljárást. Az ön jelenléte rövid távon is jó, mert az ön közvetítésével hamarabb gyorsabban látjuk, hogy milyen válaszokat kaptunk a tanácstól, is, azokra hogyan reagálhatunk. A munkahelyi diszkriminációval kapcsolatban pedig. Itt nem csak a bérbeli különbségekről van szó, direkt diszkriminációról, hanem ahogy Thomson kollega is elmondta, itt a probléma ennél szélesebb körül. Az, hogy hogyan gondolnak a női munkára általában. És az ezzel kapcsolatos előíték, előítéletekre. A női munkavállalóknak van egyfajta előítéletes rossz hírük, és igenis vannak, létezhetnek módszerek arra, hogy nem csak, hogy megszüntessük ezeket a diszkriminatív sztereotípiákat, hanem akár megerősítsük a női munkavállalók pozícióját a férfiakéval szemben. Az előnyeit megmutassuk a női munkavállalóknak. Szükség lenne ehhez egyenlőségi ombudsmanokra, emberekre, projektekre, és ilyen projektek már voltak az egyenlő esélyek ernyője alatt. Nemrégiben pedig létrehoztuk az Egyenlőségi Intézetet. De az intézet nélkül is szükség lenne valami konkrét intézkedésre. És ne felejtsük, hogy a diszkrimináció nem csak a különösen sújtja a nőket ilyen időszakban, amikor eleve kevés a munkahely. Köszönöm, akkor most megadom biztos asszonynak a válaszadás lehetőségét. és elnézést kérek mindenkitől, aki nem került sorra. Remélem, hogy lesz még alkalmunk a közeljövőben Reding asszonynal találkozni, és tovább beszélni ezekről a kérdésekről. Öné szó. Köszönöm, elnök asszony. Megpróbálok a lehető legobjektívebben válaszolni a kérdésekre, például a biztosítás kérdésére. Az emberi alapjogi karta révén most már európai szinten is van ítélkezés, és a bíróság ítélete ö, azt mondja ki, hogy tisztán egy ember nem ére való hivatkozások, hivatkozással az autóbiztosítások területén nem lehet diszkriminálni. Az életbiztosítások területén fordítva ugyanígy, csak azért, mert nők nem kell, hogy kevesebbet fizessenek a tovább élő nők. Az ilyen különbségeket meg kell szüntetni, mert nem nemi jellegű a kockázat, hanem mindig egyéni jellegű a kockázat. Ez a fajta megfogalmazás, kritériumrendszer eleve téves. Az ember személyes egészségi története a mérvadó abból a szempontból például, hogy mennyi várható élettartama, nem a neme. A biztosító cégek 2012-ig kapnak delegációt, hogy alkalmazzák ezt az új jogi keretet. Le fogok ülni a nagy biztosító társaságok elnökeivel szeptemberben, hogy lássam, hogy mekkora az átláthatóság van-e, és az arányosság elve az intézkedésekben érvényesül-e és szükséges esetleg finomítás. Ami a kvótákat illeti. Másokszor elmondtam, hogy a kvóták nem oldanak meg mindent, maximum eszköznek tekinthető, de csak akkor, hogyha már semmilyen más nem, e, intézkedés nem vezet eredményre. Legfontosabb az arányosság megvalósítása. Egyébként a bíróság is ezt mondja ki, hogy minden pozitív diszkriminációnak is jogi alapra kell támaszkodnia. És persze a bírósági esetjogot is figyelembe kell venni a férfiak és nők közötti egyenlőség megítélésekor, és ilyen alapon járunk el mi is a bizottságnál, a jogi szolgálatom is ezeket az elveket tartja szem előtt, éppen azért, hogy erős, támadhatatlan jogi alapon működjünk, ha ilyen irányba ellépünk. Ami az apasági szabadságot illeti, tudják, hogy a bizottság nem hisz abban, hogy ezt a terhes nőkről szóló irányelvben kéne szerepeltetni, inkább a munkahelyi biztonság köréhez tartozik ez és egészség kérdéséhez, de minden új intézkedést megvizsgálunk, intézkedés lehetőséget, tehát készek vagyunk jogalkotási kezdeményezésre is, viszont ha így határozunk, akkor előtte nagyon komoly hatástanulmányokat kell elvégeztetnünk, a szociális és gazdasági hatásait intézkedéseinknek fel kell mérni. Tehát mielőtt a bizottság erről dönthetne, ezeket a felméréseket el kell végeztetni. Ami az anyasági szabadság területén ö, lehetséges tovább lépést illeti, ö, önök most tangóznak, és sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a tangóban nem mi vagyunk az önök párja, hanem a tanács, úgyhogy erre nem tudok válaszolni. Köszönöm szépen, elnökasszony! asszony, alelnök hogy elfáradt hozzánk, válaszolt a kérdésekre. Az eredeti napirendünk szerint másfél óráig tárgyaltunk volna Reding asszonynal. Ez biztos asszony elfoglaltsága miatt lerövidült 1 óra 15 percre, amit hát sajnálok azok szempontjából, akik nem tudták föltenni a kérdéseiket, ugyanakkor aminek örülök, hogy ö, azt mondta biztos azt, mondja, hogy ezekre hajlandó később válaszolni, tehát ö, igyekszünk mi hamarabb új időpontot kérni biztos asszonytól. Köszönöm, hogy eljött hozzánk, eszmét folyt, eszmét cserélt velünk, és már csak egy napi rendi pontot kell megtárgyalnunk. Kraca asszony jelentést írt a nők és a vállalat vezetés, vállalkozás vezetés témájában. Ez a jelentés mellesleg szorosan összefügg azokkal a kérdésekkel, amelyeket most éppen Reding asszonynal áttárgyaltunk. És most kérem is akkor Kratza asszonyt, hogy vezesse be a vitát. Parancsoljon asszonyom. Köszönöm szépen, elnök asszony. A jelentés tervezet, amely előttünk fekszik, valóban szorosan összefügg az éppen lefolytatott eszmecserével, mert arról szól, hogy hogyan járulhatnánk hozzá ahhoz, hogy a vezető döntéshozói posztokon magasabb legyen a nők aránya. Jelentésemben megpróbáltam rámutatni arra, hogy az igazságosabb társadalom és a nőjogok jobb érvényesülése nevében kell ezzel témával foglalkozni, de azért is, mert az európai gazdaság szempontjából is fontos, hogy új erőforrásokat tárjunk föl, a fenntartható növekedést, a versenyképességet megalapozzuk. Jelentésemben elemzem a jelenlegi helyzetet, illetve nemzetközi kontextusba helyezem, nemzetközi és európai kontextusba, és hát minden területen azt kell, hogy megállapítsam, hogy az igazgató tanácsokban, elnökségekben, felülő szerveknél a nők aránya jóval alacsonyabb, mint a férfiaké. Hogyan lehet ezen változtatni? Vagy maguk a cégek lépnek önként, vagy pedig a női hálózatok érdekképviseletekkel, hogy megmozduljanak. És persze a kettő között felvilágosításra is szükség van, a helyzet feltárására, illetve a vállalkozásokon belül a nők szerepének felértékelésére. Annak a kimutatására, hogy hozzáadott értéket képviselnek, és érdemes rájuk építeni. Ez részben elkezdődött már, de hiányzik még hiányzanak még a meggyőző intézkedések, amelyek valóban megfordítanák a jelenlegi trendet. Vannak országok, amelyek már eldöntötték, hogy politikai intézkedéseket hoznak, és kötelező érvényű jogszabályokkal szabályozzák a kérdést. Ha ilyen törvényeket fogadnak el a parlamentek, akkor a cégek kénytelenek alkalmazkodni, és ha a vállalkozások vezető testületeiben százalékokat írnak elő, akkor a cégek törekedni fognak arra, hogy megtalálják a jól kvalifikált női munkaerőket ezekre a posztokra. 2004-ben Norvégiában született az első ilyen törvény, és pozitív hatása volt. Valóban nőtt a vezetői posztokon a nők aránya. Egyébként az EU-ban is, máshol is vannak ilyen szabályok, Spanyolországban és Franciaországban is létezik hasonló jogszabály, és Olaszországban is előre haladott fázisban van a vita, sőt Németországban is beszélnek a kvótákról, szövetségi és tartományi szinten egyaránt. A Bajor miniszterasszony egyébként konkrét kezdeményezéssel is élt Németországban ennek érdekében. Tehát a probléma most már elérte az emberek tudatát, és a kormányok tudatát is, tehát vannak már jó intézkedések ösztönzők, amelyek révén a vállalkozások több nőt tudnak alkalmazni vezető posztokon. Az egyes tagállamokban a helyzet azonban nagyon különböző, és pont azért van szükség európai szintű intézkedésekre, mert vannak olyan régiók vagy országok, ahol sem politikai készség, sem jogalkotási szándék, sem, semmiféle közbeszéd nem érvényesül erről a témáról, illetve a vállalkozási kultúrának sem része ez a gondolkodás. Tehát a bevált tapasztalatokat el kell terjeszteni, részben politikai jogalkotási intézkedésekkel, részben ösztönzőkkel, és azzal kimutatjuk, hogy ezáltal európai hozzáadott értéket teremtünk. A vita tehát a következőről szól. És ígéretes a jelenlegi megközelítés. Az Európai Bizottság már döntést hozott arról, hogy ezzel a témával foglalkozni kell. A biztos asszony éppen most mondta el, hogy mit kezdeményeznek. Az európai és nemzetközi sajtó is felkapta a témát, foglalkozik vele. Tehát kialakulóban van egy párbeszéd, egy a közbeszédben való megjelenése a témának, ezt ki kell használni, és fel kell erősíteni ezt a jelenséget. Jelentésemben egyértelműen ö, leszögezem, hogy a vállalkozásokkal le kell ülni, tárgyalni, ö, a konkrét jó példákat ki kell emelni, de ez nem elég, hanem arra is szükség van, hogy a pozitív kezdeményezéseket általánossá tegyük, és a vállalkozásokban tudatosítsuk, hogy érdemes lépniük, a témának saját dinamikája van, és pozitív eredményeket értek el már, gazdasági értelemben is pozitív eredményeket egyes országokban. A nők kiváló vezetők lehetnek, ha arra lehetőséget kapnak, és sok jót tehetnek egy céggel, sok kvalifikált és kompetens nő van Európában, tehát nincs munkaerő hiány. Itt egyszerűen konszenzusra van szükség. Egyéb, a konszenzust is jobban gyakorolják gyakran a nők, hajlandóak, képesek, innovatív ötletek megvalósítására ösztönözni is jól tudnak. Tehát a versenyképességet a nők a saját specifikus módjukon növelni képesek, és ezt tudatosítani kell a vállalkozásokban. Ebbe az irányba kell terelgetni őket, hogy ezt felfogják és célzott programokkal kell odahatni, hogy az a vállalkozás, amely elkezdi a nőket jobban alkalmazni, nem maradjon egyedül, és érezze, hogy Európa mögött áll például mérhető és részben kötelező célkitűzések megfogalmazásával. A tagállamok gazdasága nagyon sokféle, a vállalkozási kultúra is sokféle. Nyilvánvaló, hogy vannak tipikusabban női vagy férfi vállalkozási témák. Ugye a közlekedési ágazatot főleg a férfiak uralják, a közlekedési vállalkozásokat, vagy a gépipart. De azzal még nincs baj, hogy a két nem különböző, azzal van baj, hogyha a jogalkotás a sztereotípiákat kőbevési, és ez hosszú távon meghatározza a vállalkozási kultúrát is, ideértve a döntéshozói struktúrákat. Éppen ezért nem radikálisan kell fellépni, hanem soft módszerekre van szükség. A 30%-os minimál követelmény nem teljesíthetetlen, bár tény, hogy ahol eddig csak 6% volt a nők aránya, ott ez radikális lépést igényel majd. De legalább ezt a szintet közösen, tagállami szinten, európai szinten el kellene érni. olyan politikai döntésekre van szükség, amelyek nem gátolják az igazgató tanácsokba való beválasztását a nőknek, miközben segítik a nőknek saját karrierjük, karrier céljaik megvalósítását. Tehát nem akarjuk elidegeníteni a cégeket, nem akarunk kívülről rájuk oktrojálni női munkavállalókat, hanem azt szeretnénk, hogy maguktól belássák, hogy szükség van a döntéshozás szintjén is nőkre, tehát, hogy egy hajóban evezünk, és együtt gondolkodunk, ez a cél. A már most is a közéletben vezetőposztokon dolgozó nők példáját fel lehet mutatni, de úgy látszik, hogy ennek még nincs lecsapódása egyes vállalkozói kultúrákban. Tehát intézkedésekre van szükség a vállalkozások részéről, annak érdekében, hogy a döntéshozói szintek mindegyikén legyenek kellő számban nők. Egyébként sok olyan nő van, aki már bizonyos vezetői karriert bejár, csak egyszer egy üvegplafonba ütközik, tehát megvan a tapasztalat is. Továbbá az is fontos, hogy ahhoz, hogy ez a szoft megközelítés érvényesülhessen, azt mondjuk csupán, hogy ugyanolyan képesítés mellett legyen a női az elsőbség, már csak azért is, mert a nők új szempontokat hoznak be a cégvezetésbe, ami gazdagítja a cégvezetést, és létre kell hozni kifejezetten női posztokat éppen ezért. Célunk tehát egyértelmű, realisztikus, kiegyensúlyozott a különbségekre tekintettel levő soft megközelítést javaslunk, ugyanakkor átfogót, egységeset és európai szintű tudatformálást a cégeken belül, cégeken kívül, hogy a dinamikus nők, amennyiben a képesítésük megfelelő, ne ütközenek akadályokba, amikor eljutnak egy felsőbb szintig. Mrs. Katza. Nagyon köszönöm, Kratza asszony. Most pedig Kosta asszonynak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Először is elnézést kérek, el kell mennem, de nagyon röviden szerettem volna szólni Kratza asszony jelentéséről, Szerintem nagyon jó ez a jelentés, és tökéletesen egyetértek legutóbbi megjegyzésével is, mikor azt mondta, hogy az egész témakör, hogy a nők az igazgató tanácsba kerüljenek, rendkívül fontos, de nem szabad felhasználni arra, hogy ennek segítségével a vállalatokon belül előléptessék a nőket azért, hogy bekerüljenek az igazgató tanácsba. Úgy gondolom, hogy ez a jelentés olyas valami, amelyre nagyon odafigyelnek. Ezt a bizottság is említette. És a vállalatvezetés olyas valami, ami egyre fontosabb. Az INKO is foglalkozik ezzel a témával. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a jelentés módosítója, amely arról szól, hogy a nőket a döntéshozó folyamatba bevonja a vállalaton belül, rendkívül fontos gondolat. És tudom, hogy legutóbb ez elveszett, mint ügy, egyetlen egy szavazattal. Jó lenne, hogyha más szakbizottságok is odafigyelnének rá. Nagyon röviden. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az egyik korlát, amely a nők előtt tornyosul, nevezetesen, hogy vezetői ö, szerepet tölthessenek be a vállalatokon belül, olyan terület, amely nehezen megvalósítható a magán szférában dolgozó nők számára. És hogyha a vállalatok struktúráját tekintjük általánosságban, talán viselkedési kódexre van szükség vagy valamilyen európai program, amely elismeri azokat a vállalatokat, amelyek például a vállalati viselkedési kódba is bevesznek ilyesmit, és családbarát politikákat követnek. Ezen kívül támogatják folyamatosan a nők szakmai képzését, hogy előléphessenek. Azt gondolom, az is fontos, hogy a ö, szociogazdasági aspektusokat is megvizsgáljuk, mert a non-profit alapú cégek esetében és különböző gyűléseken sem föltétlenül képviseltetik magukat a nők, és ösztönöznünk kellene őket erre. Fontos, hogy a médiában, a kommunikáció terén is minél több női vezető legyen. a kreatív területeken, a reklámban. A bizottságnak kellene ösztönözni a nők jelenlétét. Aztán, ami a gyakorta groteszk képet adó olaszországi női ábrázolás csak szemben más képet kapjanak. Aztán szerintem jó ötlet lenne, hogyha a regionális ö, szervek az EU-tól kapott pénzeket arra használnák fel, hogy támogassák a nőket a vállalkozásban. Nagyon sokat lehet tenni ugyanis a helyszínen, hogy a nők részt vegyenek a vállalatvezetésben. Aztán ott van az immigráns nők kérdése, ezt is be lehetne venni ebbe. Elnök asszony, köszönöm szépen, Kosta asszony. Szeskova asszony a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök asszony. Árnyék jelentés készítője vagyok ennek a eh, jelentésnek, és az én birtokomban is nagyon sok statisztikai adat van, és elemzés, és eh, a cseh ezek alapján azt tapasztaljuk, hogy a vállalatoknál csak 9,5%-ban vannak vezető szerepben a nők. Ez pedig nagyon alacsony szám. Ami engem illet, én személy szerint meg vagyok győződve arról, hogy ennek legfőbb oka a régi sztereotípia, hogy a nőknek a gyerekeket kell neve, nevelni, és a munkavilága a férfiaké. Csak egy példával szeretnék élni. Tegnap például láttam egy cseh weboldalon egy vitát, és olyan nyilatkozatok voltak ott, hogy hogy lehetek európai parlamenti képviselő, hogyha nincsenek gyerekeim. Úgyhogy különböző sztereotípiák élnek és nyilván ennek következményei is vannak. Az egyik legjelentősebb az, hogy hány férfi van vezetői szerepben. Az egyik oka ennek az, hogy a férfiaknak sokkal több idejük van. Alapvetően az előfeltétel az, hogy amikor valaki vezető poszton ö, tevékenykedik egy vállalatnál, akkor a nap 24 órájában rendelkezésre kell állni. Úgyhogy én, legalábbis én így értelmezem a helyzetet. Úgyhogy a megoldás végül is hol van? Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentés készítőjének ezért a kiváló munkáért, és főleg a hármas ponttal szeretnék gyakorlati tapasztalatokat megosztani a férfiak gyakorta tiszteletbeli ö, feladatkörként töltik be a ö, vállalati tanácsi feladatokat. A hármas pont arról szól, hogy igen, vannak ilyen ö, állások. Aztán, ami a C-t illeti, arról van szó, hogy olyan megoldásokra van szükség, ahol ki lehet egyensúlyozni a hivatást és a családi életet. Itt azt kellene hangsúlyoznunk, hogy itt a legfontosabb dolog a gyermekgondozás, főleg a kis gyermekek gondozása. Úgyhogy talán világosan megfogalmazhatnánk itt azt, hogy A vállalati bölcsödék a létrehozása a legjobb módja a szülők segítésének, főleg akkor, hogyha későig kell dolgoznia mindenkinek, aki ö, vezetői posztot tölt be. Aztán a 7A pontban nagyon sok jogi-gazdasági kérdésről van szó a tagállamokban, és ezeket is figyelembe kellene venni. De szerintem ki, tele, ki kellene terjeszteni mindezt, minden tagállamnak megvan a saját jogalapja. És itt nincsen harmonizáció. A vállalatok a tagállamokban különböző szabályoknak megfelelően működnek. Például a cseh köztársaságban a vezetők, az igazgató tanács, a felügyelő tanács tagjai különböző feladatkört töltenek be, de különböző jogalapnak megfelelően. Úgyhogy úgy gondolom, fontos, hogy tudjuk, hogy világosan meg kell határoznunk azt, hogy mit is értünk vállalatok alatt. Milyen fajta vállalatokat szeretnénk megcélozni, és egyetemben definiálnunk kell ezeket a vállalatokat. Hogy figyelembe vehessük a különböző jogi helyzeteket az egyes tagállamokban? Az egyes statisztikai adatok különböző kritériumok alapján ö, kerültek összeállításra, úgyhogy jó lenne, hogyha egyszer az árnyék jelentés készítők összeülnének, és megbeszélnék azt, hogy manapság hogyan lehetne világosan szabályozni, harmonizálni, egyértelmű útmutatókat kialakítani, annak kapcsán, hogy milyen vállalatokról beszélünk ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy vezetői szerepben bizonyos vállalatoknál bizonyos százalékos képviseletre van szükség. Elnök, köszönöm szépen, Cseszko asszony, Üdér asszony. Köszönöm, elnök asszony, a szót. Én is egyike vagyok az árnyék jelentéskészítőknek, és már többször tanulmányoztam a jelentést, el szeretném mondani, hogy nagyon tetszik, és rendkívül nehéz bármivel kiegészíteni. Ugyanis minden aspektus egyértelműen képviselteti magát. A Davosban, a közelmúltban az üzleti világ vezetői ültek össze, és a csúcs ö, innovatív vállalatok ültek itt össze. Nagyon örülök a jelentés megfogalmazásának, és ami elhangzott Davosban, reménykeltő, jelentésünk célkitűzéseit illetően, hogy több nő kaphasson lehetőséget ezen a téren is. Szeretném azonban megemlíteni kormányaink politikai elitjét. Egy héttel ezelőtt szülő ö, hazámban választásokra került sor. Pillanatnyilag folynak a tárgyalások, a kormányalakítás, és ha két női minisztert sikerül kineveznünk, akkor elérjük a 10%-os kívánt értéket. A kulturális ügyekért felelősek és mások, akik hát elég kemény pénzügyi problémákkal küzdenek, nehéz feladattal kell, hogy megküzdjenek. Nagyon nehéz a jó elképzeléseket amelyeket ez a jelentés tükröz megvalósítani. Szeretném a bizottságtól azt kérdezni, hogy rá tudnának-e mutatni egy-két jogi klauzára, amely arra kényszeríteni a tagállamokat, hogy végre is hajtsák ezeket az elveket. A munka folyik, az idő szalad, nagyon örülök, hogy a parlament akarata politikai sikon egyértelmű, hogy előre vigye ezt az ügyet. És tudjuk azt is, hogy a kvóta nem elsődleges eszköz. Mivel nagyon sok más eszköz is felvetődött, amelyet föl lehetne használni, mert csak a kvóta felhasználása nem feltétlenül szükséges egyet, minden egyes tagállamban. Még egyszer köszönet a jelentés készítőjének, és nagyon remélem, hogy jó dokumentumot fogunk elfogadni, és nálunk is előre viszi a dolgokat. Köszönöm szépen, Bastos asszony következik. Köszönöm elnök asszony a szót. Először is szeretnék Krácz asszonynak gratulálni ehhez a jelentéshez. Aztán fel szeretnék olvasni egy üzenetet Morán Sattyé asszonytól, aki felkért erre, ugyanis ma nem tudott eljönni az ülésre, egy másik szakbizottsági ülés miatt, ami pont most folyik. Úgyhogy azt szeretném elmondani Kratza asszonynak, hogy úgy gondolom, hogy nagyon hasznos munkát végzett, amikor a nők helyzetét összegezte a döntéshozó testesteknél, vállalatoknál, igazgató tanácsoknál, és teljesen egyetértünk agájaival. Hiszen nem eléggé képviseltetik magukat a nők a döntéshozó feladatkörökben, és ennek a helyzetnek meg kell változnia. Nagyon fontos a megoldás, mindannyian tudjuk, és ezt mindannyian elmondtuk ez nem más, mint az, hogy ösztönözzük a nőket arra, hogy próbálják meg összeegyeztetni a családi életet és a karriert. Így a szakképzettséggel rendelkező nők tovább folytathatják tevékenységüket, és egyszer csak elkerülhetnek az igazgató tanácsba. Azt szeretném még elmondani az a jelentés készítőjének, hogy rendkívül jogos megközelítés hogy ne azt kérjük a bizottságtól, illetve az üzleti világtól, hogy a jól bevált gyakorlaton túllépjen. Azt hiszem, hogy ez teljesen értelmes megoldás, a józan észnek megfelelő javaslat. Aztán bevetődik a kérdés, hogy mi van akkor, ha jól bevált gyakorlattal nem érjük el önkéntesen a vállalatoknál azt a célt, amit szeretnénk, akkor, mint utolsó megoldás, a kvóták jöhetnek szóba, legalábbis ideglenesen. Úgyhogy szeretnék Kratzasszonynak gratulálni azért, hogy ennyire világosan fogalmazott ebben a témában a jelentésben. Most viszont Elizabeth Morenseki asszony üzenetét szeretném felolvasni önöknek. Kratz asszony, szeretném üdvözölni kiváló munkáját úgy tűnik, hogy ez követi a szükséges fejleményeket, főleg több területen is. Először is a tagállamoknak be kell fektetniük a fiatal nők képzésébe, karrierjük ugyanis nem tükrözi a képzettségüket. Melyik társadalom engedheti meg magának azt, hogy 50%-ától megszabaduljon munkaerejének, főleg a válságos időkben. Úgyhogy meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy ezek a nők felelősségteljes munkakört töltsenek meg másodszorban azok a vállalatok, amelyek a férfiak és nők egyenjogúságát hirdető politikát folytattak, akik támogatták a nők felelős munkakörben való ellátását végül is jobban kimene, kikeveredtek a gazdasági válságból. Ezt kell támogatni. Harmadsorban teljes mértékben támogatom Kratza asszony javaslatait. Szeretem volna, hogyha a nők munkáját kompetenciájuk alapján ítélték volna meg, de azt be kell vallanom, hogy itt ha nem mérhető célokat ö, fogalmazunk meg, akkor a nők általános helyzeté tekintve nem fogunk tudni megváltoztatni a helyzetet az európai vállalatok vezetése terén. Köszönet tehát az előadónak ezért a javaslatért, amit támogatok, és szeretném hangsúlyozni, hogy a közigazgatás terén is ugyanebb az irányba kellene haladnunk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Bastos asszony. Most Materra asszonyi a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyetértek és teljesen támogatom azt az érvelést, amely alapján Kraca asszony összeállította ezt a jelentést. Kiváló jelentés ez, és nagyon aktuális nem csak a parlamentben és az Európai Unióban, hanem a különböző tagállamokban és például Olaszországban, ahol ma a szenátusban szavazás lesz a női kvótákra vonatkozó jogszabálytervezetről, amely a köz- és a magánszféra igazgatótanácsaira vonatkozik. Azt javasolnám Kratza asszonynak, hogy legyünk határozottabbak, és érdekelne, hogy egyetérte azzal, hogy adhok fiskális politikákat kelljen bevezetni olyan cégek esetében, amelyek készen állnak arra, hogy elfogadják ezt a tervezett irányelvet az igazgató tanácsok női összetétele szempontjából, hiszen ez azt jelenti, hogy ők hisznek abban, hogy a nők össze kell, hogy tudják egyeztetni magánéletüket és a munkájukat. Támogatni kell olyan kísérleti projekteket, amelyek ösztönzik az olyan struktúrák kiépítését, amelyek segítségével a nők valóban össze tudják egyeztetni családi feladataikat és munkájukat. Köszönöm szépen, Matéra asszony! Én is a felszólalók listájára kértem magam. Én is azzal kezdeném, hogy árnyék jelentéstevője vagyok ennek a témának, és köszönetet mondok Reca asszonynak jelentéséért. Ez egy olyan jelentés, amely valóban a megfelelő megközelítést alakította ki. Nagyon átfogó a megközelítése, és árnyék jelentéstevőként azt kell mondanom, hogy még nem láttam olyan területet, ahol nagyobb szükség volna az erősítésre ennél. Úgyhogy tekintsük át, hogy a vit vitából milyen következtetéseket vonhatunk le, illetve hogy hol kell még csiszolni a szöveget. Kraca asszonynak szeretnék gratulálni munkájáért, már csak azért is, mert felvállalta az elődei feladatokat egy olyan témában, amely sok tagállamban igen vitatott téma politikailag, és nagyon gyakran szerepel a napirenden. Ezzel a vitával fokozzuk a témával kapcsolatosan tudat, kapcsolatos tudatosságot, és ez vonatkozik más egyenlőségi kérdésekre is, hiszen ez rámutat arra, hogy a nők milyen kompetenciákkal, készségekkel rendelkeznek, illetve milyen lehetőségek állnak rendelkezésükre. Jelen pillanatban a vitában nagyon sokszor beszélünk arról, hogy gazdaságilag előnyöse a cégek számára, ha több nőt neveznek ki vezetői munkakörbe, illetve igazgatótanácsi tagságra. Ez nagyon fontos érv, és nagyon fontos vita, hiszen a nők tudására is szükség van a vállalkozásokban, gazdaságilag pozitív hatással jár az ő bevonásuk. Ez fontos érv, és van egy másik érv is, hogy általánosságban az egyenlőség a vállalkozáson belül nagyon fontos kérdés szintén. Az egyenlőség emberi jog. A nőknek egyenlő jogokkal kell rendelkezniük a férfiakkal, és ez nagyon fontos egyenlőségi kérdés. Ez egy többlet érv egy olyan vitában, amelyben rá tudunk arra mutatni, hogy az gazdaságilag is kifizetődő a vállalkozásoknak, hogyha több vezetői pozícióba neveznek ki nőket. Beszéltünk a sztereotípiák szerepéről is. A férfiak, nők sokszor más szakszervezethez tartoznak, az sztereotípiákat ezeken a területeken is vissza kell szorítani, meg kell cáfolni, és pozitívabb megközelítésre van szükség az ilyen egyenlőségi kérdésekben. A hármas pontot sokan említették a jelentésben, ahol Kreca asszonya a mellett érvel, hogy nem csak arról van szó, hogy a nőknek tiszteletbeli tagságot kell adni végrehajtó testületekben, bár sok olyan férfi van, aki ilyen tisztséget tölt be. Mi úgy gondoljuk, ahogy Kratzászony is eredetileg érvelt emellett, hogy nem csak egyfajta diszpozícióba kellene kinevezni a nőket, hanem megfelelő kompetenciát is kell, hatáskört is kell nekik adni a végzettségüknek és a képzettségüknek megfelelően. A hármas pontot teljesen támogatom tehát. Ami pedig a kvótákat illeti, úgy gondolom, hogy a kvóta szükséges eszköz, hogy változtassunk a jelen helyzeten. Nem gondolom, hogy kívánatos a jelenlegi helyzet, jelenleg ez nem működik. A nagy cégek 97%-ban férfiakat neveznek ki vezető állásba, és úgy gondolom, hogy ez mindenképpen bírálandó. Elhihetjük azt, hogy csak 3%-ban képesek a nők betölteni ezeket a feladatokat? Én nem hiszem, hogy ez így volna. Ezért a kvótát szükségesnek tartom, hogy ezt az egyensúlyt helyreállítsa. Úgyhogy Kratz hogy megközelítést itt megközelítését ezen a ponton is teljesen támogatom. Persze a vállalkozásoknak meg kell hagyni a lehetőséget, hogy saját erőfeszítéseiken keresztül tegyék ezt meg, de ha maguk nem lépnek, akkor be kell avatkozni, és akkor voltak ebben jó eszközt jelenthetnek. Még egyszer köszönöm Kráca asszony munkáját, kiváló ez a jelentés, és most megadom Vetmár asszonynak a szót. Köszönöm szépen. Nagyon röviden néhány pontot hangsúlyoznom kell. Az a benyomásom, hogy a Cseh köztársaság és Ausztria hasonló helyzetben van bizonyos szempontból. Amikor jelöltek erre a posztra, akkor sokszor azt hallottam, hogy rossz anya vagyok, mert van egy 16 éves lányom, és sokszor nem is tesznek különbséget az emberek a kisgyerekek között és a kamasz gyerekek között. Ausztriában nagyon sok sztereotípia működik, és gyakran azt halljuk, hogy a nőknek az a dolga, hogy a gyerekekről gondoskodjanak, és a háztartást vezessék. Azt nem igazán értem, hogy a férfiak miért ne gondoskodhatnának a gyerekekről, és miért ne foglalkozhatnának a háztartással, nem látom olyan nagy különbségnek. Ők is lássuk meg, mit tudnak tenni ezen a területen, a nőknek pedig adjunk lehetőséget, hogy megfelelő pozíciókat foglaljanak el, semmivel nem rosszabb a nők végzettsége ilyen szempontból. A kvótáról én is úgy gondolkodom, hogy a kvóta egy eszköz lehet egészen addig, amíg azt nem látjuk, hogy 50-50 százalékban -50 oszlanak meg a nők és a férfiak az ilyen pozíciókban. Ez a jelentés nagyon fontos előrelépés jelent ezen az úton. A hármas pont például nagyon fontos, természetesen ezek ne olyan kinevezések legyenek, amelyek csak névlegesek, hanem a nők a képességeik és végzettségük alapján kerüljenek ilyen pozíciókba. Azután a családi élet és a karrier összeegyeztetése. Matera asszony is beszélt már az adó ösztönzőkről. Talán adhatnánk a nagy cégeknek adóösztönzőket, hogyha kialakítanak céges bölcsödéket, hogy a szülők, az apák és anyák megfelelően dolgozhassanak, és akár túlorázhassanak is, anélkül, hogy a bölcsőde vagy az óvoda zárórája miatt kelljen aggódniuk. Arra is rá kell mutatnom, hogy nagyon sok olyan nő van, aki sokkal jobban képzett, és mégis kevesebb fizetést kap, nem érvényesül tehát az azonos munkáért azonos fizetés elv. Gondolom nem Ausztria az egyetlen ország, ahol nincsen szoros összefüggés a végzettség és a fizetés között. Köszönöm szépen, Záborszka asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is engedje meg, hogy köszönetet mondjak Ráca asszonynak munkájáért. A jelentés nagyon kiegyensúlyozott és nagyon hasznos aspektusokat vet fel a témával kapcsolatosan. Természetesen a témát sok oldalról közelíthetjük meg, de szeretnék egyetlen aspektust kiemelni, ez is említése kerül egyébként a jelentésben, ez a következő ha nem tesszük lehetővé férfiak és nők számára, hogy azonos joggal vegyenek részt a közéletben, akkor úgy vélem, hogy ezzel megfosztjuk a társadalmat attól, hogy megfelelő tehetséges emberek képességeit kihasználja. óriási lehetőségekről van itt szó, amelyeket még nem használunk ki, ezért komplex megoldásra van szükség. Fontos, hogy meg tudjuk ragadni az összes lehetőséget, hogy a társadalom hasznát lássa mindennek. Reding asszony az imént beszélt már ezekről a témákról, és Kratza asszony is említi bizonyos E országok példáját, Spanyolország, Belgium, Németország, olyan országok ezek, amelyek megpróbálják bevezetni a kvóta rendszert, illetve más intézkedéseket, az biztosítandó, hogy a nők nagyobb mértékben vegyenek részt magáncégek vezetésében. Hogyha megnézzük az intézkedések határidejét, akkor látjuk, hogy 2014-ről van szó, és még ha nem is történnek meg a felemények olyan gyorsan, ahogyan azt reméljük, azért jó irányban haladunk. Valószínűleg 2012-ig nem lehet elérni azt, hogy a nők nagyobb mértékben vegyenek részt a vállalat irányításban. Mégis úgy gondolom, hogy intézkedésekre van szükség, ajánlásokra, és minden országnak lehetővé kell tenni, hogy a saját útján haladjon, hogy ne alakuljon ki ellenállás ebben a témában. Ez sajnálatos volna. A témát napi renden kell tartani, folytatni kell a munkát, áttörve az akadályokon. Meggyőződésem, hogy a Kratza asszony által említett intézkedések, illetve erőforrások, amelyeket a negyedik pontban említ, valós hozzájárulást jelenthetnek, javíthatják a helyzetet, és lehetővé tehetik a nők számára, hogy bekerülhessenek a vállalkozások vezető testületeibe. Kraca asszony úgy gondolom, hogy megfelelő és összetett megközelítésben tárgyalja a kérdést, és remélem, hogy támogatást kap majd a véleménye. Most a bizottság képviselőnek adom meg a szót. Thank you very much, Madam Chair. And, uh... Köszönöm szépen, elnök asszony. Bizonyára Reding alelnök asszony érveléséből is hallhatták, hogy milyen elkötelezetten mozdítja előre ezt az ügyet, és ennek a, az elkötelezettségnek alapja egy új stratégia a férfiak és nők közötti egyenlőségről. Ez alapján dolgozik a bizottság, ezt elfogadta, ezért üdvözöljük ezt a jelentést is, a parlament jelentését. És emlékeztetnék néhány szóban arra, hogy korábban és jelenleg is a bizottság pénzügyi eszközökkel is támogatja a strukturális alapok programjait ezzel kapcsolatosan. A tagállamokban tudatosságnövelő kampányokat is tervezünk, az európai szociális és a strukturális alapokat is felhasználjuk erre a célra fontos szerepet játszanak ezek abban, hogy előre mozdítsák a nők szerepét a döntéshozatalban. Az adatbázisunkról is szeretnék szólni, a döntéshozatalról és a nőkkel foglalkozó adatbázisról, hiszen célokat tűztünk ki, és elkötelezettségünk, hogy folytassuk a munkát, és adatokat gyűjtünk ebben a fontos kérdéskörben éves gyakorisággal kívánunk jelentést készíteni az adatbázisban szereplő számokról. A nemek közötti egyenlőségről és a az üzleti vezetői szerepről kiadtunk nemrégiben egy nyomtatványt, ezt kint meg is találják, és ezt a munkát folytatni fogjuk a jövőben, és köszönöm szépen. Köszönöm, Tomás asszony, most Kráca asszonynak adom meg a szót, hogy a záró észrevételeit elmondja. Köszönöm szépen, elnök úr, illetve elnök asszony. Nagyon elégedett vagyok mindazzal, ami elhangzott. Én mindezt kedvező jelnek ítélem, már ami a jelentés végső változatát illeti, és a jelentés végleges tartalmát. Kosta asszony hozzászólásával kapcsolatosan, bár nincs itt, el szeretném mondani, hogy nagyon fontos, hogy itt a vezető beosztásról beszélünk, és Kosta asszony nagyon fontos dologról beszél, de ez nem a jelentésre tartozik. Ő arról beszélt, hogy a nők szerepvállalása mit jelent a társadalom számára, de ez nem csak a közép és nagyméretű vállalatokra vonatkozik, hanem a kisvállalkozásokra is, illetve a szociális szektorra is ott lehet, hogy nem kötelező érvényel, de nem kötelező alapon ajánlásként ott is lehet érvényesíteni ezeket a szabályokat. Cseskova asszony különböző pontokra mutatott rá a jelentésben, például a harmadik bekezdés kapcsán Cseskova asszony. Az igazgató tanácsi helyekről volt itt szó, vagyis, hogy nők is részt vegyenek ezekben a testületekben, ne csak férfiak. Egy módosító indítványt is benyújtottam arra vonatkozólag, hogy nem csak a pozíció koncentrációjáról van szó, tehát nem csak a testületek összetételét kívánjuk szabályozni, hanem az alapvető célja ennek az elképzelésnek az, hogy kimondjuk, hogy nagyon fontos, hogy azok a nők kerüljenek vezetőbeosztásba, akik az adott vállalaton belül vitték véghez pályafutásukat, tehát a vállalat soraiból emelkedtek ki. Cseskova asszony egyéb érveket is elővezetett. Például a szakmai és a családi élet összeegyeztetéséről. Itt a gyerekek érdekeit kell előtérbe helyeznünk. Gondoljunk a kisgyerekekre, és természetesen gondolnunk kell arra is, hogy a barcelonai célkitűzéseket támogassuk. Nem hiszem, hogy most elsősorban csak a kisgyerekekre kell gondolnunk, de nyilván a vállalatoknak tudatában kell lenniük, hogy milyen igényeik vannak a munkavállalóiknak. Ez különösen a kisgyerekek esetében igaz. Ezt nem hiszem, hogy ebben a cikkben külön meg kellene említeni. Cseskova asszony azt is említette, hogy különböző jogszabályi kötelezettségvállalások vannak érvényben a különböző tagállamokban. A 7B-nél is azt mondom, hogy a sokszínűséget figyelembe kell venni, és azt is, hogy különböző kiinduló helyzetben vannak bizonyos vállalkozások, kisebb, nagyobb vállalkozások, illetve az országok és a régiók sajátosságait is figyelembe kell venni. Itt a különböző régiókról beszélek, hiszen vannak olyan országok, ahol régiónként különbözőek a szabályok, nem csak nemzeti szinten különböznek ezek tehát. Hogyha világosabb megfogalmazásra van szükség, Cseskova asszony, akkor készen állok arra, hogy átfogalmazzam ezt. ovi asszony sincsen már itt, de ő beszélt arról, hogy a nyolcadik pontban szeretnénk konkrét, mérhető kötelezettségvállalásokkal találkozni. Talán kiegészíthetnénk itt ezt a jogszabályalkotási szóval, tehát hogy ilyen intézkedések legyenek. Ez megfelel az én elképzelésemnek. Bastos asszonynak és Morán asszonynak is köszönetet mondok. És nagyon örülök, hogy gondolt ránk, pedig nem is tudott eljönni. Matéra asszony beszélt arról, hogy mennyire fontos volna segíteni azoknak a cégeknek, amelyek készen állnak arra, hogy az akadályokat csökkentsék. Talán megvizsgálhatnánk itt is a szövegezést a tagállami eszközök kihasználásával, felhívva a tagállamokat, arra, hogy megtegyék a megfelelő intézkedéseket, és hogy segítsék a nőket, hogy a munkaerőpiacon megmaradhassanak, és elővihessék karrierjüket. Nagyon fontos, hogy mindez a gyakorlatban is érvényesüljön. Veltman azt, hogy nagyon érdekes észrevételeket tett a harmadik bekezdéssel kapcsolatban. Nagyon sok kolléga felhívta a figyelmet a harmadik bekezdésre, szólva arról, hogy hogyan lehet összehangolni a szakmai és a családi életet. Vannak ezzel kapcsolatosan tanulmányok is, de úgy tűnik, hogy még ha nem is lehet ezt abszolút számokban tükröztetni, azért rámutatnak, hogy a probléma nem az, hogy összehangoljuk a kettőt, ezt nyilván elő kell segíteni, vagyis, hogy a gyerekgondozást meg lehessen oldani. Inkább a vállalati kultúráról van itt szó. Nem csak ez a közvetlen akadály áll az útban, hanem megvannak a megfelelő eszközök erre nézve, szociálpolitikai intézkedések és egyebek. És ebben az összefüggésben a vállalkozói kultúrát is vizsgálat alá kell vonni, és a vállalkozások is érezzék az inspirációt, hogy egyre magasabb célokat tűznek maguk elé ezen a területen. és mindezt európai szinten szeretnénk kezelni, tehát nem csak az egyes nemzeti kezdeményezésekre bízni. Ehhez persze a tagállamoknak el kell kötelezniük magukat amellett, hogy a kezdeményezéseinket figyelembe viselik, enélkül viszont egy európai intézkedésnek nem sok értelme van. Tehát szerintem először a vitát, a tudatfejlesztést kell kiterjeszteni, és ha úgy látható, hogy most már politikai szinten megvan alapozva a háttér a médiumokon keresztül, akkor lehet elkezdeni az intézkedések meghozását, hogy a tagállamok tudatosan és önként csatlakozzanak a rendszerhez, az európai intézkedésekhez. És az európai vállalkozásoknak pedig hát fel kell tárni, hogy mekkora mozgásterük van. Van nekik. Végül pedig a kvótákról. A közösségi intézményekben minimálisan, ezt most már végre kéne hajtani, már erre vonatkozóan született szöveg, most módosító, és irányul erre a központi banknál, a beruházási banknál, és gyakorlatilag minden EU intézménynél ezt horizontálissá kell tenni. Az új és meglévő elnökségi felügyeleti szervezetekben, legalább az EU szervezetek fölötti ilyenekben, ezt most már végre kell hajtani. Tehát először sepregessünk a saját házunk táján, és aztán tegyünk másoknak javaslatokat. Köszönöm szépen az Európai Bizottságnak a mai jelenlétet, a bizottsági alelnökasszony előadását, aki velünk összhangban nyilvánult meg. Meggyőződésem, hogy ezután a hosszú átfogó vita után most már minden részletkérdés tisztázható és véglegesíthető a szövegben a vállalkozások és a női munkavállalók kapcsolatrendszerében. Köszönöm szépen Kratzászonynak. Március 23-án 12-ig kell a módosító javaslatokat benyújtani, 20-án Szavazunk a bizottságban, áprilisban és júniusban lesz a plenáris ülés, ahol erről végleges döntést hoz a parlament. Ezzel elértünk a 16. vagyis egyéb napi rendi kérdések pontjához. Ha nincs kérdés, felvetés, akkor 17-es pont, következő ülésünk időpontja, március 27-e, ez egy rendkívüli ülés, és utána pedig, ahogy mondtam, április 20-án a rendes ülés. Ezzel azt hiszem elértünk a rendünk végére. Köszönöm mindenkinek, minden kollégának, titkárságnak és a tolmácsoknak a segítséget. Találkozunk március 27-én viszontlátásra.